Bonjour. Once more. Bonjour, euh, bienvenue euh, à cette réunion de la commission euh, INTA. Jó reggelt kívánok, valamennyiüknek üdvözlöm Önöket a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság ülésen. Moreira elnök úr ma nem tud jelen lenni, legalábbis délelőtt nem. Ma én vállalom ezt a feladatot, délután Stördi kolléga lesz az, aki majd vezeti az ülést. Szeretnénk bemutatni, hogy Európa demokratikus, hogy transzparenciára van szükség, ezért aztán interneten közvetítik is az ülést Természetesen komolyan veszük a munkát, de emellett még mosagjanak is kérem, hogyha szót kérnek, akkor mutassák, hogy mennyire lelkesen dolgoznak. Az első napi rendi pont maga a napi rend elfogadása. Muscardini képviselő már nincs jelen az ő témájánál a globális gyapott gazdálkodás fenntarthatóságáról van szó. Ezt a következő ülésre halasztjuk emiatt, ami azt jelenti, hogy a gyaport értéklánc témája ma nem kerül napirendre. A kül, az új-zélandi parlament képviselői látogatnak el hozzánk, és 15 órakor megkezdjük velük az eszmecserét. Tehát a 13. napi rendi pont három órakor kezdődik. Az új-zélandi parlament külügyi védelmi és kereskedelmi bizottságának tagjaival a kölcsönös kereskedés és beruházási kapcsolatokról folytatandó vita. Remélem így egyetértenek. A második napi rendi pont a 2012. szeptember 17-18-ai jegyzőkönyv elfogadása. Abból indulunk ki, hogy elfogadják, amennyiben Mm, ezzel kapcsolatban kifogás nem merül fel az ülés végéig. A harmadik napi rendi pont a dokumentációban találnak információt a levelezésről, az elnökkel folytatott levelezésről. E, természetesen az elnökkel még ezzel tárgyalni tudunk a negyedik napi rendi pont kétoldalú beruházási megállapodások harmadik országok és a tagállamok között. Moreira elnök úr az előadója ennek a témának. És azt kell, hogy mondjam, a parlament és a tanács közötti tárgyalások igen érdekes szakaszában vagyunk. A tanács álláspontját vizsgáljuk egy első olvasatot követően. Önök is tudják, hogy október 4-én alakította ki az álláspontját a tanács. Mint már mondtam, Moreira elnök úr ma nem tud jelen lenni, de természetesen a célja az, hogy jól haladjanak a munkák ezen a területen. Amennyiben nincsen kifogás ezzel kapcsolatban, akkor szerintem logikus, hogy Moreira úr az, aki továbbra is ezt a témát vizsgálja, és megkapja a második olvasat mandátumát is. Bernd Lange ma nagyon aktív lesz, ugyanis ő képviseli Moréra kollégát, és tehát parancsoljon. Valóban. Természetesen pótolni nem tudom, legfeljebb helyettesíteni. Egy néhány gondolatot tudok elmondani a jelentésével kapcsolatban. Valóban egy háromoldalú megbeszélésre sor került, májusban, idén májusban megállapodásra jutottunk. És a megállapodás eredményeként küldött egy levelet Moreira úr, mi szerint a tanács el tudná fogadni ezt a szöveget. És a parlament módosítás nélkül kezdhetné meg a második olvasatot, aztán május óta bizonyos nyelvi, jogi, jogásznyelvi kérdések, viták felmerültek. Aztán ki is egészítették, teljesítették a szöveget, így a tanács el tudta fogadni a szöveget, és Vital Moreira is úgy gondolja, hogy ezek a módosítások valóban nyelvi, jogásznyelvi kérdések, és nem érintik a tartalmat. Ebből a szempontból tehát Moreira úr azt javasolta, hogy a májusi eredményt módosítások nélkül el tudjuk fogadni. Az ajánlás egyébként megtalálható az önök dokumentációjában, és a második olvasat keretei között három hónapunk van, jól tudunk haladni. Szerintem elég lenne januárban elfogadni, de a biztonság kedvéért azt mondom, hogy decemberben a plenáris előtt kéne, elé kéne vinni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Körbe pillantok az árnyék előadókat keresve. Taleszki kolléga nincs itt, az Ájde Franciszka a zöldek nevében. Köszönöm szépen Lange úrnak, Maréda úrnak, vagy bárkinek. Azt gondolom, ez egy nagyon nehéz tanulási tapasztalat volt számunkra ez a dokumentum, ez az egész anyag. Köszönöm Murérának, de úrnak, de az összes árnyék előadónak is, Szálevszki úrnak különösen, hogy az egész folyamat során ilyen elkötelezetten dolgoztak. Sokat dolgoztunk zöldekként is ezen a területen. Karl Schlüter volt az első, aki foglalkozott ez az anyaggal, de le kellett mondania, és egy sunset klauzulára tett javaslatot, de ezt az Inter nem fogadta el. Az Inta tagok többsége úgy gondolta, hogy az első olvasat előtt kompromisszumra kéne törekedni, és a tapasztalatok alapján, amiket szereztünk, elmondhatjuk, hogy most másképp látjuk a dolgokat, de hát most ennek vége. Zöldekként nagyon örülünk, hogy a, a végső eredmény megőrzi az intézményi jogosultságokat a parlament oldalán, és um, az EU beruházási politikájába beleszólást enged és ezt egyébként számosan a tanácsban igyekeztek vitatni. De ha megnézzük az eredményt, hogy láthatjuk, hogy nem kielégítő az eredeti célokkal összehasonlítva. Az azt jelenti, hogy egy az EU beruházási politikája hosszú időre kell, hogy szóljon, és arról van szó, hogy a tagállamok valamikor nyilván vissza fognak húzódni, és az EU-nak kell bizonyos szerepeket átvalnia, és az egész gondolat fő célját nem érjük el. Ezért aztán úgy tervezzük, hogy nem akarjuk megszavazni ezt az új jóanyagot. Köszönöm szépen. Euh, Elmut. Helmut. Köszönöm szépen. Én is bizonyos aspektusokat szeretnék megosztani a saját frakcióm nevében. Most nem akarom az egész történeti fejlődését bemutatni, ahogy az anyag alakult, meg ahogy hogyan kezeltük. Itt a szakbizottságon belül különböző megközelítések voltak. Szeretném aláhúzni, hogy a frakciónk nem igazán örül az eredménynek. Ennek ellenére elfogadjuk, vagy nagyra tartjuk a tárgyaló csapat kemény munkáját, amit a háromoldalú megbeszélések során tanúsítottak, és úgy látszik ennyi az összes, amit el lehetett érni a parlamenti pozíciókból. Emmit egyébként Kárgál a kolléga is hangsúlyozott, lehet, hogy egy kicsit túl korán gondoltuk, hogy hol állapítsunk meg egy kompromisszumot. Úgy gondoljuk, hogy az utolsó fordulót figyelemmel kísérjük, és és a Kargela pozíciót tudjuk elfogadni valószínűleg, bár a teljes frakció nem alakított ki végleges álláspontot, majd meglátjuk a plenárison kialakítandó pozíciót is. Azt kell, hogy mondja, egy kicsit vonakodunk pillanatnyilag, mielőtt igent mondunk a tárgyalások eredményét. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent euh, Köszönöm szépen. Esetleg más hozzászóló, akik megkívánnák győzni még Helmut Scholz képviselőtársunkat. Nem, nem tudom, hogy a ciprusi elnökség részéről kíván-e valaki hozzászólni, a tanács álláspontját bemutatni. Körülnézek itt a teremben, de nem látok senkit. Akkor nem tudom, hogy a bizottság képviseletében itt van-e valaki. Rovinácsi úr vagy Palacio Zoredo, nem tudom, hogy helyesen ejtem-e a neveket, mondja az elnök, parancsoljon öné a szó. Elnök úr, köszönöm szépen, jó reggel. Márta Bush vagyok, a DG Trade-től, a bizottságon belül. Szerettem volna tájékoztatni önöket arról, hogy a bizottság elfogadta az álláspontját a tanács első olvasatára vonatkozóan az átmeneti megállapodások tárgyában. Október 16-án az idei évben. Egy közleményt adtunk ki ezen a napon, és ebben a közleményben megerősítjük azt az álláspontot, amit a tanács fogadott el első olvasatban azzal a megállapítással, hogy ez az álláspont teljes mértékben tükrözi a trilógusban a három intézmény között létrejött véleményt. És ez az oka annak, hogy a bizottság el tudja fogadni a tanács álláspontját. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a tájékoztatást. Ahogyan mondtam, van még esetleg valaki, aki információt kíván hozzáfűzni? Igen. Lange úr, szeretnék reagálni arra, amit elhangzott. Hát jól értem azt, hogy a Solc úrnál is megmarad a szkepszis, de tudomásul kell vennünk azt, hogy számos tagállam úgy tűnik még mindig nem ismerte föl az, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépett. És ennek értelmében a kereskedelmpolitika és a beruházás védelmi jogalkotás is közösségi jog, és a parlamentnek is erőteljes szerepe van mindenben. Úgy gondolom, hogyha nagyon pontosan vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor még inkább közös nevezőre kell jutni, még többet kell egységesíteni. A reális hatalmi pozíciók között azonban ennyit tudtunk most maximálisan tető alá hozni. Nyilván fogunk még itt a beruházás védelmi egyezményről a jövőben is beszélni, a parlament szerepéről, a megerősített, a transzparenciáról, úgyhogy értem, hogy megmarad a szkepszis, de jelen helyzetben ezt tudtuk a tanácssal szemben keresztül vinni. Köszönöm szépen. Jó, akkor módosítók benyújtásának határideje november 9, déli 12 óra. Köszönöm. Ezzel akkor át is térünk a napi rendünk ötödik pontjára, a zajló három oldalú tárgyalások állása. Második olvasatban járunk. makropénzügyi kérdések Grúzia tekintetében. Moreira úr, ahogy mondtam, az elnökünk nincs ott, úgyhogy Bent Langének adnám át a szót, aki a képviselő ebben a ügyben. Kedves képviselők, Vital Moreira a jelentéstevő, a felelőse ennek a dossziénak, aki arról tájékoztatott engem, hogy Október 16-án került sor az első három oldalú egyeztetésre. Erről fogok beszámolni. Itt annak a lehetőségét járták körül, hogy egy átmeneti megoldásra jussanak, erről szólt az eszmecsere, hogy az eddigi blokkot feloldják. Sajnos e tekintetben azonban nem sikerült megállapodásra jutni a tanácssal, mert a tagállamok egyszerűen nem tudnak konzisztens módon az Európai Parlament szempontjából sem megoldást találni. Jelenleg arra tesznek kísérletet a tagállamok, hogy a különböző megoldási alternatívákat körüljárják, megtárgyalják, a blokkolás feloldására, valószínűleg a következő napokban erre sor kerül, aztán ezt követheti egy újabb háromoldalú tárgyalási forduló, mindazonáltal ennek az időpontját még nem állapították meg. Úgyhogy ebben a kontextusban nyilván a formális eljárást fogjuk követni, és megkezdjük a második olvasatot, majd pedig szavazni fogunk erről. Köszönöm. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy bárkinek van-e hozzáfűzni valója néppárt részéről. Nem, úgy tűnik nem. Akkor a bizottságot kérdezném, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Fribokász. Köszönöm szépen. A DigiTrade-et képviselem, de ez a dosszié nem tartozik a hatáskörünkbe. Köszönöm. Akkor a következőt javaslom, mondja az elnök. A jelentéstevő ajánlását akkor fogadjuk el, és a határidő akkor egy decemberi időpont. Ez kell tehát betartanunk. Úgyhogy abban egyeztünk meg, hogy a jelentés tevőnek a, az állásfoglalását elfogadjuk. Ezt fogjuk rögzíteni. Köszönöm. Jó, akkor a hatos csoport, a megfigyelő csoport tevékenységei. Kamal úr, aki felelős ennek a témának, nincs még itt, lehet, hogy valaki majd átveszi, ha nem érkezik meg. Szingapúrról van itt szó illetve a szingapúri nagykövettel történt eszmecseréről. Úgyhogy akkor térjünk át Kínára. Elég nehéz kérdésről van itt szó, főleg Európa vonatkozásában. Október 17 egy nagyon fontos ö, dátum volt, ahol a kereskedelmi és versenyügyi kérdéseket jártuk körül. Megint átadnám a szót Lange úrnak, aki végig kísérte az egész kérdést. Itt a napelemes fűtésrendszer, illetve napelemekről volt szó. Tegnap is volt egy újabb megfoga, egy, meg, egy forduló az EU és Kína között, a dömping témában, úgyhogy átadom újra a szót. Parancsoljon Solc úrnak. Köszönöm, elnök úr. A zöldek, a kezdeményezői, a társ kezdeményezői ennek az intercsoportnak a szóbeli kérdését tekintve, amelyet a parlament nyújtott be a napelemek témájában. De hagy utaljak itt az utolsó Kínával foglalkozó monitoring csoportnak a tevékenységére. És a legfrissebb EU-Kína szeptemberi csúcsáról is beszámolni ennek az eredményeiről, illetve hát arról, hogy milyen elvárásaink voltak, milyen álláspontok kerültek megfogalmazásra. Főleg tekintettel a bilaterális beruházási tárgyalásokat illetően nyilván az EU is Kína között. Utalnék majd a legfrissebb megállapodásra is a versenyhelyzet témájában az EU és Kína között. Talán még annyi tájékoztatásul a szakbizottság tagjainak. Az EU bizottsága egy Memorandum of Understanding-et aláírt szeptember 20-án. És ez a szándéknyilatkozat tulajdonképpen a leginkább az együttműködésnek a koordinációját célozza, egyrészt a bizottság részéről, és a China Monopoly Enforcement Authority hatóság között, tehát a kínai kormány részéről, és az ipari és kereskedelmi hatóság részéről, megint csak kínai oldalról. Mik a legfontosabb célkitűzések? Tehát nyilván az, hogy mi legyen a végrehajtás, illetve a technikai elemek tisztázása, különböző olyan mechanizmusok, amelyel a domináns piaci pozícióknak ellene lehet hatni. A monitoring csoportunk a vita során is szeretnék itt köszönetet mondani, még ha nem is volt minden képviselő tagja ennek a csoportnak, azonban azért képviseltették magukat. tehát neki köszönetet mondanék, de foglalkoztunk az átmeneti időszakokkal, és azzal, hogy itt az átmenet során a kereskedelmi jellegű, beruházási jellegű erősítését a kétoldalú kapcsolatoknak hogyan alakítsuk. És hogy arra is figyelemmel legyünk, hogy a kínai vezetés, az új vezetés most – kommunista párt következő kongresszusán. Hogyan fog fellépni a népi, a népi kongresszus jövő évben, március és áprilisban fog összeülni, majd ezt a kérdést hogyan tárgyalja, és a jelenlegi pártkongresszus milyen hatással lesz majd egyáltalán a, az egész kereskedelmi politikára. Nyitott a miniszterelnök, a kínai miniszterelnök az EU felé, főleg tekintettel arra, hogy Kína, mint piacgazdaság hogyan fejlődik tovább, és a nyitott bilaterális kapcsolatokat is mérlegre fogják tenni, értékelni fogják. Az EU pedig minden magas rangú képviselővel a bizottság részéről, de Gücht biztos úrral is képviselteti magát, és ezzel is azt jelzi, hogy a további együttműködésnek a kereskedelmi aspektusát fontosnak ítéli Kínával. A bizottság úgy ítéli meg, ahogyan a kereskedelmi kamara is javaslatot tett erre, hogy pro európaivá nem vált még mindig a kínai kereskedelmi atmoszféra. A légkör tehát igazából nem javult, tehát vannak további problémák. Szeretnék itt egy személyes megjegyzést is tenni. Azt gondolom, hogy az EU részéről is el kell még egyszer gondolkodnunk a piacra jutás kérdéséről. Főleg az ilyen országokat illetően, mint például a kínai népköztársaság, mint erős ország. De itt más országok is vannak, ugye gondoljunk csak például Brazíliára is, Úgyhogy számunkra is definiálnunk kell, hogy mit értünk piacra jutás alatt. Lehet, hogy egy új fogadalom meghatározásra lenne szükség, és erről közösen kellene elgondolkodnunk. Ez azért is fontos, hogy az egyenrangú és tényleg nyitott, fair, méltányos kereskedelmi kapcsolat kialakulhasson. Arról is elgondolkodott a bizottság, hogy a kínai fél akár további lépésekben is érdekelt lehet, mint egy beruházási megállapodás, bilaterális EU kínai kereskedelmi megállapodásra törekednének, amely sokkal átfogóbb jellegű. Ez irányba tennének lépéseket a kínaiak. Azt gondolom, hogy ezt a az elgondolás is nagyon komolyan kell vennünk, lehet, egy kicsit korainak tartjuk itt az EU részéről, azonban, hogyha a világkereskedelemben ilyen kétoldalú megállapodásokat kötünk másokkal, akkor a kínai tényezőt mindenképpen latba kell vetnünk, és ezen is el kell gondolkodnunk. Úgyhogy a, a versenyhelyzet az egyes vállalkozások, vállalatok között, egyes ágazatokban hogyan alakul egymás között, illetve globális kontextusban. Aztán ugye itt van még a különböző alternatív energiaforrások kérdése, az ipari termelésbe ezeket a kérdéseket mind-mind szabályoznunk kell. szélerőművek kérdését tekintve más harmadik országok, vagy akár a kínaiak is segítségünkre lehetnek, hiszen ezeket a polgárok javára tudnánk fordítani. Sokszor ez az utóbbi aspektus, ez nem szerepel elsődleges helyen, pedig ezekre is koncentrálnunk kellene. Úgyhogy ez a bilaterális kapcsolat az EU és Kína között azt gondolom, hogy nagyon sok perspektívát rejt magában, és nagyon jelentős a tekintetben is, hogy a közös kihívásokat globálisan megoldjuk, és egyáltalán globális kontextusban vizsgáljuk itt az EU-ban és az egész világban. Felmerültek itt kérdések Kína vétótagsával kapcsolatban is, tehát mi történt az utóbbi tíz évben, mi nem. Itt is vannak olyan aspektusok, amelyeket egy eszmecsere során a VTO parlamenti közgyűlés keretében megbeszélhetnénk, megtárgyalhatnánk, ugye jövő hét végén kerül erre sor. Azért lenne ez fontos, hogy lássuk azt, hogy más multilaterális fórumokon eh, merre felé megy a vita, mi hogyan pozícionáljuk magunkat eh, olyan egyezményekkel kapcsolatban, amelyeknek kereskedelmi vonatkozása van, hogyan tudnánk ezekhez hozzájárulni, és hogy ezekben eh, a fórumokon akkor a saját pozíciónkat is erősíthessük a jövőben. Köszönöm. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Van-e hozzászólás ehhez a napi rendi ponthoz? Nekem volna egy. Hallottuk, hogy megbeszélés tárgyát alkotta az, ami véleményem szerint valójában eh, fényt derít arra, hogy hogy is áll az EU a Kínával fenntartott kapcsolatai tekintetében. Óriási országról van szó, aminek hatalmas ipari kapacitása van. Ez az ország a megújuló energiahordozókat a 21. század egyik legfontosabb fejleményének tekinti, és a kínai tervgazdaságban a második eszázadbeli öt éves terv időszak folyamán célkitűzésként jelentkezik ez a fejlesztési irányzat. És az a közlemény, amely ezzel foglalkozik, mutatja, hogy nem ugyanabban a ligában versenyzünk. Európa e tekintetben lemaradásban van, ami az ambíciókat illeti, hiszen az egyes, Európai Unió e, ipara nem törekszik ilyen mértékben meghatározni, hogy milyen irányba kell tovább fejlődnie, elősegítve az egységes európai ipari kapacitások kialakítását, és szembesülnünk kell olyan országokkal, mint például Kína, ahol a törekvések más irányba mutatnak, és a kohéziót kellene növelnünk e tekintetben. Kína mindig olyan ö, kereskedelmi politikát folytatott, amely Európával multilaterális ö, kapcsolatok kialakítását célozta. Fontos tehát, hogy elősegítsük a magunk részéről is a kommunikációt Kína és Európa között, amikor a kereskedelmi politikai tárgyalásokra gondolunk úgy gondoljuk, hogy pillanatnyilag nem állnak rendelkezésünkre az ehhez szükséges eszközök, például az antidömping eszközök, és hosszú időre lehet szükség az ezzel kapcsolatos tényfeltárás befejezéséhez, és nem mondhatjuk ma még ki, hogy az EU és Kína kapcsolatai a kereskedelem területén az Európai Bizottság által meghatározott alapokon nyugszik. Tehát törekednünk kell arra, hogy összhangban legyünk, koherent pozíciót foglaljunk el Kínával fenntartott kapcsolatainkban. Olyan fázisban tartunk, amikor ezt nem szabad szem előtt tévesztenünk, mert különben elsikadnak el, el, a lehetőségek. Réda. Köszönöm. Köszönöm. Valóban minden alkalmat meg kell rakadnunk, amikor a kínai felekkel találkozunk és tárgyalunk. Az illegális kereskedelem részükről megnyilvánuló tám, támogatása ellen is fel kell lépnünk. Az elefántcsont kereskedelem például az afrikai állatállomány kipusztulásához vezethet, és ezért hallgatólagos megállapodásra jutottunk az ottani kormányjal, hiszen az illegális elefántcsont kereskedelem elleni fellépésük nélkülözhetetlen e téma megoldásához. És a dömping ügyekben, ha sikerül Európát egységes hangon megjelenítenünk, akkor itt is előbbre léphetünk, és Afrikába helyezik el ezeket a dömpingárukat, és az általuk előállított kópintott berendezéseket és ipari termékeket ott értékesítik, ami természetesen csökkenti étvágyokat az új technológiák beszerzése iránt. Amikor a Kínával tárgyalásokat folytatunk, akkor gondolnunk kell ezekre a kérdésekre, és ugyanígy egyéb felzárkózóban lévő nagy piacokkal folytatott tárgyalásaink során is, hiszen ezek olyan piaci értékesítési lehetőségekkel kecsegtetnek bennünket, amelyeket nem szabad kihagynunk és fontosnak kell tekintenünk. Az illegális kereskedelem visszaszorítása tehát mindenképpen Afrikában jelentkezik egyre hangsúlyosabban. Mielőtt Helmutnak adnám vissza a szót, a bizottságot kérdezem, hogy kíván-e megjegyzést tenni? Nem? Kína, bizottság, ez érdekli önöket, ugye, vagy nem? Nem? Rendben. Helmut a szó. Gondolom, hogy érdekes lehet a bizottság számára és csak éppen most nem akarnak megszólalni erről a kérdésről. De valójában a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok az Európai Unió és Kína között nyilván élénken foglalkoztatnak bennünket. Nagy fontosságú kérdésről van szó. Szeretnék is hivatkozni néhány olyan kérdésre, amelyeket ön Janik hangsúlyozott, hiszen úgy gondolom, hogy ha nem értjük meg 1,4 milliárd kínai lakos által megjelenített piacot, annak a jelentősége mindenképpen rendkívül fontos Kína egyéb kereskedelmi partnereivel kapcsolatos kap, ö, ö, tárgyalásaink szempontjából is. Energiaforrások, az élelmiszerbeszerzés, az energetika, ö, az export-import forgalom szempontjából mind fontos. Tehát, hogyha nem értjük meg a kínai piac működésének módját, akkor ö, tévedéseket ö, követhetünk el, ezért el kell mélyülnünk annak tanulmányozásában, és azt hiszem, hogy még egyszer szemügyre kellene vennünk a e, saját jelentésünket az Európai Parlament részéről az EU-kínai e, e, kereskedelmi kapcsolatrendszer témájában. Lehet, hogy még nem értjük teljes mértékben a kínai piac működésének módját, és azt hiszem, hogy itt tovább lépésre van szükségünk, és legalább Németország szempontjából kimondhatjuk, hogy az iparunk egy kicsit elaludt, mert nem kellő volumenű beruházásokat hajtottak végre ezen a piacon, a korszerű technikák exportját elhanyagolták, és beérték azzal, hogy állami támogatásokat vegyenek igénybe, és ezek segítségével folytassák a termelést. Így lemaradóban vagyunk, és nem tudunk versenyezni a kínaiakkal, akik a maguk részéről élénken figyelik és hasznosítják az új technikákat. Tehát újfajta ismeretek megszerzésére van szükségünk, a modernebb, fejlettebb, például napelemek gyártása területén, stb. stb. Tehát e tekintetben előbbre kell lépnünk, és ezért javasolnám is, hogy talán meg kellene vitatnunk a kihívások tekintetében a kereskedelmi kapcsolatok jövőbeli alakítása céljából a az EU kereskedelmi politikai stratégiának egyes kérdéseit, hiszen fel kell gyorsítanunk annak megértését, hogy hogyan lehetne javítani az európai e, e, iparágak versenyképességét ezen a piacon hogy hogyan lehet megbízható sztenderteket biztosítani a termelés, illetve a fogyasztás területén, és hogy hogyan kell e, e tekintetben az Európai Unión belül a tudatosságot fokoznunk, az ismereteket javítanunk. És akkor kérhetjük azt, hogy Kína méltányos partnere legyen az EU-nak. Köszönöm. Oké, okay, köszönöm. Az elnök. A, napelemek termelésének kérdését illeti e, e tekintetében e, meg kell jegyeznünk, hogy ezek hatalmas összegű állami támogatásban részesülnek, de erről a kérdésről a délutáni workshop során még részletesebben fogunk beszélni, amikor a kínai beruházásokról beszélünk, és erről lesz szó. A Mercosur és Közép-Amerika kérdése. Itt előadóink vannak a Mercosurról és Közép-Amerikáról kollégáink, akik a helyszínen is tájékozottak Brazíliában, Kosztarikában, Panamában. Javaslom tehát, hogy hallgassuk meg ezzel kapcsolatos beszámolójukat, és utána Bernd Lange egyetértésével talán ő maga is szeretne néhány szót ejteni az oroszországi delegációs látogatásról. John Campable után. Köszönöm, elnök úr. A Mercosur delegációjával voltam úton, előadó vagyok Brazília esetében, Brazíliában a, azt megelőzően jártunk, hogy Brazília és Európa kössön egy megállapodást, tehát itt meglehetősen bonyolult társulási és egyéb kérdések merülnek fel. Úgy gondolom, hogy nagyon sűrű a napi rend, éppen ezért igyekszem rövidre fogni a mondandómat. Azt hiszem, egy dolog világosan kiderült, Brazíliához, Uruguayhoz, Venezuelhoz, Paraguayhoz szűződő kapcsolataink eltérőek, természetesen hiszen eltérő adottságokból indulunk ki, de összességében azt elmondhatjuk, hogy ezek stratégiai jelentőségűek. És úgy gondolom, hogy a megértés ezen a területen nagyon fontos. Másrészt az is lényeges, hogyha a világnak ezt a részét keressük fel, és kereskedelmi kérdéseket vizsgálunk, nem csak politikaiakat, akkor azt is tudni kell, hogy a folyamatok meglehetősen lassan alakulnak. Vagyis végig kell gondolni, hogy mit jelent Venezuela csatlakozása a Mercosurhoz. Venezuelának számos leckét meg kellett tanulnia, és bizony új tapasztalatokat szereztek. Aztán itt van Paraguay és Chile, ezek is erőteljesebb kapcsolatokat alakítottak ki, ami persze kihatással van a többi országra. A következő pont Argentína politikája a kereskedelmi területen egy érdekes politika, sőt, hát mond, kimondhatjuk, hogy erős protekcionizmus jellemzi általános válság van a világban, és Brazíliában is azt látjuk, hogy bizonyos esetekben protekcionista intézkedéseket hoztak. Ezt meg kell állapítani, ezt meg is említettük a tárgyalásaink során, amikor a külügyminisztériumban és az agrárminisztériumban jártunk, a mindenkori miniszterekkel tárgyaltunk, vállalatokkal is találkoztunk, nem kormányzati szervezetekkel, volt egy szeminárium a Forinopolitici Egyetemen, vagyis nagyon intenzív volt a program a látogatásunk során. Kereskedelmi kapcsolatok alakulása a globális kereskedelmi kapcsolatok tükrében. Ez volt a motója az utazásunknak, ami persze azt is jelenti, hogy nem mondhatjuk, hogy óriási előrelépés történt. Persze visszalépés sem, világossá vált, hogy a Merkuszur önmagában nem képes olyan ajánlatot tenni, amelyről mi pillanatnyilag tárgyalni tudunk, és azt hiszem a Santiago-i csúcsot meg kell várnunk jövő évben. És szerintem nekünk is van feladatunk, ebben kéne vizsgálódnunk, gondolkodnunk ezen, és vonatkozik ez a parlamentre is. Még az is elképzelhető, hogy parlamentként egy állásfoglalást kéne elfoglal, elfogadnunk, ahol az esélyekre és a nehézségekre is rámutatunk egyben a Mercosurhoz fűződő kapcsolataink során. A parlament itt nem feltétlenül egy hangon szólalt meg az utóbbi időben, és úgy gondolom, hogyha egy állásfoglalást el tudnánk foglalni, az nagyon helyes lenne, ahol 2011-ben volt egy állásfoglalásunk, aztán Venezuela, Uruguay esetében is foglalkoztunk az aktualitásokkal, aztán argenti protekcionizmus is szóba került, ezt mind külön-külön egyénileg vizsgáltuk, azt gondolom meg kell néznünk itt a tanácsmandátumát, őnekik is van itt feladatuk, de igenis parlamentként elvárhatjuk, hogy felkészítenek arra, hogy a Santiago-i csúcson mit szeretnének elérni. Úgy gondolom, hogy a feltételek adottak. Kimondhatjuk, hogy nem csapódott be még az ajtó, de azért óriási optimizmus sem uralkodik pillanatnyilag. Láthatjuk, hogy a főszereplő Brazília és Brazília nem kíván kitáncolni a többi Mercosur országgal kialakult szolidaritásból, ami megint csak kiderült a tárgyalások során, az az, hogy egy kétoldalú megállapodásra is, is törekedni lehetne Brazíliával. Én ezt kizártak tartom egyébként, de ők esetleg erre hivatkoznak. Egyébként a brazil külügyminiszter is határozottan elutasítja ezt. Vagyis a Mercosur kontextusában mozgunk, tárgyalnunk kell az országokkal. Tudjuk, hogy egy sor nehézség van közöttünk, de ő, nekik maguk között is rengeteg problémájuk van. A brazilokat is aggasztja egyes tagállamok hozzáállása, emlékeztetnék Argentinára. Ezzel végül is eljutottam az elmondottak végére, vagy amit szerettem volna elmondani. És itt az INTA szakbizottságban még egy megjegyzés elejéig van felelősségünk nekünk is, a szakbizottság szintjén elmélyültebben kell a témát vizsgálni, hogy az Európai Parlament tényleg álláspontot tudjon kialakítani, és valamilyen végleges pozíciót alakítson ki ebben a témában. Ebben rá tudnánk mutatni arra, hogy milyen irányba kíván haladni Európa, és a parlament álláspontját, pozícióját is ki kell alakítani a tanácssal szemben. A politikai helyzet bonyolult, és a kereskedelem politikai helyzet is bonyolult. Úgy gondolom, hogy valamennyien tudjuk, hogyha társulási megállapodást lehetne kötni, az az egyik legnagyobb eredmény lenne, és legfontosabb lenne, amit valaha Gianluca, köszönöm, Helmut. Köszönöm szépen, hogy a monitoring csoport célzott munkájáról is számolt be. Ez nagyon fontos, hogy információt adjunk az INTA szakbizottságnak, hiszen a monitoring csoportban lehetőségünk van arra, hogy rámutassunk egy-egy aspektusra, egy pontra, amit én nagyon fontosnak tartok, szeretnék rámutatni. A kétoldalú kolumbiai, perui megállapodás eredménye, a, ez oda vezetett, hogy egy regionális struktúra is felbomlott, végig kell gondolni ezek után az, hogy a Brazília hogyan viszonyulhat a Mercosurhoz. A Mercosur egy regionális partner, és a regionalitás eredeti koncepcióját fenn kéne tartani, tehát régiók között köttetnek kereskedelmi megállapodások, ez nagyon fontos. Persze tudjuk, hogy nagyon sok probléma van. És még egy dolog, nem szabad feladni a regionális kereskedelmi kapcsolatok gondolatát, hanem ezt erősíteni kell. Nekünk is érdekünk, hogy a Mercosur működjön. A gazdasági együttműködés a Mercosur országok között is európai érdek valahol. Gondoljunk csak Kínára például. Hatalmas piacról beszélünk, ott is különböző helyi entitások vannak, nagyon különböző érdekekkel és gyakorlatilag a helyzet ugyanaz, mint Latin Amerikában. Én úgy látom, és ezt alá is kívánom húzni, a tárgyalások a társulási megállapodásnak célja kell, hogy legyen, hogy a regionális együttműködést erősíti. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament a jelek szerint nem túl optimista ebben az ügyben, és az Európai Tanácsnál hasonló a helyzet. Hát ugyanez vonatkozik az, e- a Mercosurra is. Az Európai Bizottság egyébként mindig nagyon lelkes volt ebben az ügyben, amikor ezek a tárgyalások folytak a Mercosurral. Tudnak valami biztatót is mondani? Nem. Mondja az elnök. Nem akarom nehéz helyzetbe hozni önöket a bizottságnál. Nyilvánvaló, hogy itt a bizottság haladni kíván, és aktív volt. Köszönöm szépen. Elnök úr, mondja a bizottság. Egy dolgot szeretnék még elmondani. Nem régiben volt egy tárgyalási forduló Brazíliában, az egyik megfigyelő csoport az Európai Parlamenttel jelen volt, és az Európai Bizottság is újabb ismereteket szerzett. Ezek a tárgyalások, amelyek a Mercosurral folynak, regionális fordulók, és itt meg kell nézni, hogy milyen nehézségek vannak a Mercosur oldalán is. Az Európai Bizottság nagy figyelemmel kíséri, amiről ott tárgyalnak, és a parlament természetesen megkapja az információkat, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások. Azt gondolom, hogy egy dolog világos, a vámról beszélünk, a, és a Mercosuron belüli kapcsolatokról. De hát el kell, hogy mondjam, hogy ami máshol igaz, az itt a Mercosur tárgyalásoknál. Nem, köszönöm szépen, mondja az elnök. Pablo Szálba kap szót, és ő a panamai látogatásáról fog beszélni. Köszönöm szépen a közép-amerikai delegációval, Panamában és Kosztarikában jártam, Önök is tudják, hogy a társulási szerződés, amelyről decemberben szavazni fogunk, ratifikál, ezeket ratifikálni kell még az összes közép-amerikai parlamentek. Pillanatilag nikaraguai parlament az, amelyik elvégezte a ratifikálást, tehát ők megelőzték a többieket, sőt bennünket is. Ami Panamát illeti, meglehetősen optimista a helyzet. Tárgyaltunk a panamai külügyminiszterrel, és ő biztosított arról bennünket, hogy a panamai parlamenten minden bizonyal átmegy ez a megállapodás, tehát ratifikálni fogják novemberben vagy decemberben, és akkor ideiglenesen hatályba is léphet már. Panama. Venezuelában és Nicaraguában a jelek szerint. Panama az egyetlen közép-amerikai ország, ahol az EU-nak a fővárosban nincsen képviselete. Az összes találkozó, amelyet kormányzati képviselőkkel folytattunk, egy központi témát jártak körül. Újra és újra azt kérték tőlünk, kövessünk el mindent annak érdekében, hogy Panama fővárosában is nyisson képviseletet az EU. Panama az egyik legdinamikusabb ország, az egyik legnagyobb növekedési rátát tudja felmutatni a területen, és egy kicsit elégedetlenek addig, amíg az EU-nak nincsen hivatalos képviselete Panamában, vagyis célként kéne megfogalmazni, hogy egy ilyen megnyíljon Természetesen szoros gazdasági együttműködést szeretnénk ezzel az országgal is, ez a mi célunk is. Ezek tehát a központi témák. Panamában arról is tárgyaltunk, hogy a parlamentünk még idén, év végén ratifikálni fog, és Panama pedig azt kérte, hogy egy EU képviselet legyen náluk. Kosztarika a következő, pont. Itt egy kicsit bonyolultabb a helyzet. A kosztarikai jog értelmében a kormánynak nincs kellő hatalma, joga arra, csak részben pontszerűen, hogy befolyásolja a parlament munkáját. Éppen ezért a kosztarikai parlament frakciói nagyon nagy hatalommal bírnak, hiszen ők döntenek arról, hogy mikor fogadnak el és mikor ratifikálnak egy megállapodást. Ez vonatkozik a jelen megállapodásra is. Tárgyaltunk a vállalkozókkal, aztán a kereskedelmi miniszterrel és az elnökkel magával is. Újra és újra felhívták a figyelmet annak a fontosságára, hogy világos legyen a képviselők, a parlamenti képviselők számára a ratifikálás is. Tehát, hogy folyamatosan felhívják a figyelmet arra, hogy milyen hátrányokkal jár, hogyha halogatják a ratifikálást a kosztarikai gazdaságra nézve. Persze tudjuk, hogyha ideglenesen lép hatályba a megállapodás, akkor ez csak azokra vonatkozik, ahol a ratifikálás megtörtént, és akkor nem kapják meg a kedvező kvótákat, az elényekből nem részesülnek. Ez azt jelenti, hogy a kvótákat a többi ország, amely már ratifikált, kapja meg. De hát, ha aki nem ratifikál, az ennek az előnyeiből nem részesül. A látogatás előkészítése során elhangzott, hogy 2013-ban kívánnak ratifikálni. Mi már elmondtuk, hogy ez adott esetben a gazdasági érdekeik sérülhetnének. A parlamenti képviselők is elmondták, ők mindenre készek annak érdekében, hogy az első negyed évben jövőre elfogadják és ratifikálják ezt a megállapodást. Amennyiben ez így alakul, akkor ez egy pozitív forgatókönyv. A kosztarikai kormány azt is kérte tőlünk, hogy támogassuk, amikor is pályázik az OECD tagságra. Tudjuk, hogy Kolumbia és Costa Rica pályázik arra, hogy az OECD tagja legyen, kérte felvételét, de az Egyesült Államok úgy tűnik geopolitikai megfontolások, egyensúly megfontolások miatt csak Kolumbiát kívánja támogatni, de Kosztarika tőlünk azt kérte, hogy az EU szóljon Kosztarika érdekében. Én most nem tudom, hogy a kollégáknak van-e kérdésük, ha van, szívesen válaszolok. Vannak a kérdések? a bizottság részéről kommentár? Nincs. Akkor a következő pont, Bernd Lange. Azt hiszem az egyetlen, aki Oroszországba utazott. Igen. Túlélte a vodkát is. Parancsolja. Köszönöm szépen. Sok vodka nem folyt, nagyon sűrű volt a program amit megszervezett nekünk a titkárság. Tárgyaló partnerekkel találkoztuk mindenféle szinten. Az európai ipar jelen volt, az orosz ipar, Duma képviselők voltak a partnereink között. Vám Unió kérdése felvetődött Fehér Oroszországgal és Kazaksztánnal, kormányzati képviselőkkel is találkoztunk, vagyis az oroszországi képviselők vagy érintettek teljes spektrumát átöleltük. A VTO csatlakozás kérdését vitattuk meg Oroszországgal. A továbbra is fennálló kereskedelmi akadályok témája merült fel Oroszország esetében, és hát az energiaügyi együttműködés. Hogyha össze akarom foglalni, és a benyomásomat akarom elmondani, akkor azt kell, hogy mondjam, nagyon kiózanító volt az orosz partnerek hozzáállása velünk szemben. Az a benyomásom, hogy Oroszország a gazdasági erejénél fogva is úgy érzi, hogy nagyon erős, hatalmas, és bennünket is egy adott irányba kíván terelni, tehát egy power plate alakít ki az energiaellátás területén. Az eh, energiaügyi miniszter helyettessel is tárgyaltunk, aki egyértelművé tette, hogyha partnerek akartok lenni, akkor viselkedjetek, mint partnerek. Nagyon kritikusak voltak a Nabucco vezeték miatt el kell, hogy mondjam, kihozanító volt, ezt már mondtam, és a geopolitikai helyzetet figyelembe véve éppen a kínai viszonyt is vizsgáltuk, hát nem volt éppen bátorító az, ahogyan Oroszországban szemlélnek bennünket. Másrészt pedig van számos dolog, amit mi haladásként élünk meg. Például a vegyi anyag törvénykezésünk, vagy a harmadik belső piaci csomagunk. Nos, ezt ők kereskedelmi akadályként érzik, és orosz termékek importjának akadályaként látják. Másrészt pedig azok a restrikciók, szigorítások, amiket az oroszok hoztak létre, hogy a, vám, a WTO csatlakozás miatti vám és veszteségeit kiegyenlítsék, kompenzálják, azt teljesen természetesnek tartják. Például az Orosz Föderáció egy úgynevezett recycling adót vezetett be gépjárművekre, de csak importkocsikra, odahaza gyártott kocsikra nem, ami hát persze világos, hogy szigorítás és restrikció az importokkal kapcsolatban, és erősíteni akarják a saját iparukat. Ők azt mondták, hogy ez teljesen természetes, vagyis a saját gazdasági és politikai erejükből indulnak ki, ez az orientációs pontjuk, és úgy gondolom, hogy ezzel kell számolnunk a jövőben is. Köszönöm szépen. Mario David és tagja volt ennek a delegációnak. Kíván-e ön ehhez hozzászólni? Köszönöm szépen. Elnök úr, azt hiszem, hogy nincs semmi hozzáfűzni valóm. Ez volt az első ülés ugye az idei évben. Köszönöm. Akkor a bizottság. Jó, akkor hetes napi rendi pont. Hetes következik tehát. Ez egy véleménytervezet amiről szó lesz, a genetikai forrásokra vonatkozó szellemi tulajdonjogok fejlesztés politikai vetületei. Ezen belül is a fejlődő országokban a szegénység csökkentésére gyakorolt hatása. Helmut Scholz a jelentéstevő, ami egyébként egy nagyon fontos téma ez a szakbizottságunk számára, de a fejlesztési szakbizottság számára is. Gyakorlatilag osztozunk mindenben, amit pozitívonként felmerült. Helmut lesz az, aki beszámol a jelenlegi helyzetről. Köszönöm szépen, hogy az elmúlt ülésünkön nagyon átfogó vitát folytattunk ennek a témának az általános aspektusairól, és tudatában vagyunk annak, hogy számos szakbizottságon téma ez a kérdés. Mi persze azt nézzük meg, hogy milyen aspektusai vannak mindennek a kereskedelemre és a kereskedelmi kapcsolatainkra. A DEVE számára véleménytervezetet készítettem, és pontosan ezekre a tényezőkre igyekeztem koncentrálni, és tudom, hogy számos másik aspektus is van, amelyeket mind-mind integrálni lehetne ebbe a véleménytervezetbe. Tudom azt is, hogy a többi kollega is tudja, hogy amikor egy tervezetet készítünk, akkor azért limitált a lehetőségünk, hogy az álláspontunkat elfoglaljuk. Úgyhogy ezt előre bocsátva mondom azt, hogy a szárnyékjelentéstevőkkel és a szakbizottsági tagokkal érdekelt vagyok az intenzív együttműködésben, hogy ezt a véleményt olyan irányba gazdagítsuk, hogy a mai eszmecserénkben kiforró véleményeket is felvegyem bele. Négy pontot szeretnék az októberi ülésünkről még egyszer emlékezetükbe hívni. Továbbra is arról van szó, hogy azt kell meghatároznunk, hogy a nemzetközi egyezményeink keretében a VTO, a WIPO, a TRIPS megállapodás és egyebek keretében a DEVE szakbizottság tervezetén hogyan tudunk még javítani. Tehát jövőben a különböző fordulóknak a koordinációja, főleg amikor majd szavazásra kerül sor, kinek a kezében legyen, és itt gondolunk elsősorban a genetikai forrásokra, amelyek most fontos tárgyát képzik a nemzetközi tárgyalásoknak ezeket a pozíciókat kellene egységesíteni és jogi szempontból rögzíteni. Tehát egy olyan elképzelést kell most körülvonalaznunk, körvonalaznunk, amelynek a jogi kerete teljességgel rögzítve van. A másik dolog a PIC, azaz az ismeretek birtokában adott előzetes hozzájárulás, illetve a kölcsönösen elfogadott feltételek. A nagolyai jegyzőkönyvben tulajdonképpen nemzetközi szinten ezek már rögzített, egyeztetett pozíciók, de az EU egyetlen tagállamában sem kerültek ratifikálásra, és azért nincsenek érvényben ezek az elemek. Tehát az az elképzelés, hogy a Nagoyai jegyzőkönyvet átültessük a gyakorlatba, ez gyakorlatilag minden EU-s tagállam számára kötelezettség. És ez véleményem szerint a második nagyon aspektus, amit kereskedelmi szakbizottságként azért szem előtt kell tartanunk, és fejben kell tartanunk, amikor munkánkat végezzük. Tehát a Nagoyai jegyzőkönyvnek a minél hamarabbi ratifikálása az egyik nagyon fontos feladata az EU-s tagállamoknak hiszen nagyon sok előzetes egyeztetés történt már. Harmadik fontos dolog, nyilván a tárgyalások folytatódnak, különös tekintettel a VIPOR-ra, tehát a Szellemi Tulajdon Világszervezetére, és a magunk részéről teljesen egyértelműen kell állást foglalnunk, amellett, hogy a miniszteri konferenciáját a Vipónak össze kellene hívni minél hamarabb a jövő évben, hogy döntő lépés után tényleg áttörésre kerülhessen sor. Negyedik pont, amire utalnék, már beszéltünk már korábban arról a kérdésről, hogy ennek a témának mi köze van a fenntartható fejlődéshez a fejlődő országokban. Tehát az őshonos népek erőforrásai hogyan kerülnek kapcsolatban más területek erőforrásaival, hogyan lehet ezt nemzetközileg teljesen tisztázott körülmények között megvalósítani. És a fejlődéshez felhasználni, hogyan tudják az ősonos népek akár ezeket perspektívikusan felhasználni az életük felendítéséhez. Úgyhogy a saját álláspontunk elfoglalásakor erre is oda kell figyelnünk, ezt is rögzítenünk kell, ezt próbáltam itt az ötös pontban röviden, de velősen megfogalmazni. Tehát ezt a kapcsolatot a fenntartható fejlődéssel. Várom a zárnék jelentéstevők és a többi kollega hozzászólását, megjegyzését, is. bízom abban, hogy a szűkre szabott határidők közepette is sikerül egy jó javaslatot előterjesztenünk majd a november második plenárisára. November hónap második plenárisára. Köszönöm szépen! November 8-a, 18 óra a határidő, amit meg kell jegyezniük. Most akkor az árnyék jelentés jelentéstevő. Köszönöm szépen, túlságosan sok minden nem, nincs, amit hozzátehetnék, mert ez egy jó tervezet, kiegyensúlyozott. Valóban az a kihívás, hogy a releváns aspektusokra kell korlátozni ezt a véleménytervezetet, ami a saját szakbizottságunknak az asztalára esik. Egy pár ilyen nüansznyi módosítás javasolnék így, de összességében elmúlttal tulajdonképpen elégedett vagyok azzal, amit előterjesztett elmúlt, és valóban ez az a csapás irány, amit a szakbizottságunknak folytatni kéne. Én azt gondolom, hogy részemről szinte szokatlan, de, de megvan, a, megvan a támogatás a részemről. Őszintén mondom ezt. Nagyszerű. Jó. Úgy vagy a tengely tűnik kialakulni itt Fjellner úr és Solc úr között, itt a parlamentben, úgyhogy ezt kérem szépen, hogy a mai jegyzőkönyvben ezt ilyen formában rögzítsük is, és a frakciók aztán ezt majd fekete-fehéren láthatják akkor maguk előtt. Az SND részéről Josefa András kapszót, ott látom itt ön kapszót, tessék. Köszönöm, elnök úr! A jelentés tevőnek gratulálnék, Valóban nagyon nehéz témáról van szó, elég problematikus, más szakbizottságokat is foglalkozta, de mi a kereskedelmi aspektusokkal foglalkozunk ebben a szakbizottságban. Én is egy pár apróságot szeretnék elmondani még az eddig elhangzottakkal kapcsolatban. A kérdés ugye az, hogy mi a célunk a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban. Nyilván szeretnénk egy nemzetközi szintű jogalkotást és a biokalózkodással szemben is fel kívánunk eh, lépni. Aztán azt is látnunk kell, hogy ezeket a szűsonos népeket, illetve a fejlődő országoknak a lakosságát hogyan tudjuk eh, támogatni, kik azok, akik a kereskedelmi profitot eh, ellenőrzik, hogyan részesednek ebből a lakosok, biodiverzitás, innovatív eh, megoldások a szabadalmakon túl, ezek mind-mind fontos hívószavak. Vannak ugyanis ezzel kapcsolatban még eh, nagy jelentőséggel bíró technikai akadályok. A fejlődő országok számára nyilván a vetőmagakkal való kereskedelem is egy fontos kérdés, ami azonban vitatott, mert itt különböző, specifikus szabályok vannak érvényben. A biodiverzitás, élelmiszerbiztonság is ugyanolyan fontos súlya lesiklatba, és nyilván az új fajta vetőmagvak piacához való hozzáférés is biztosítandó. Még egyszer mondom, nyilván ez nagyon sok aspektus, de mi a kereskedelmi aspektusokra koncentrálunk, összességében jó a szöveg, de igyekszünk majd még javító eh, módosítókat is benyújtani. Köszönöm szépen, Keller asszony. Összességében és általában véve támogatni tudjuk Solc úrnak a véleménytervezetét, és úgy gondoljuk, hogy nagyon jó alapot teremt a vitához, Mégis úgy véljük, hogy van egy pár kérdés, amelyek kulcsfontosságúak a véleményünk szerint nem kapnak választ ebben a dokumentumban, de hát lehet, hogy a Deve is beszélt már erről, tehát a szabványosítsuk-e egyáltalán a genetikai erőforrásokat, az alkalmazásukat tekintve, hogyan tudjuk a helyi közösségeknek az érdekeit szem előtt tartani, például a nőkre gondolok itt, akik genetikai erőforrásoknak a legnagyobb alkalmazói, főleg tekintettel ugye az egészségügyre, tehát a résztvevői magatartás hogyan tudjuk fokozni, és aztán ne legyen az, hogy rá kényszerítsük gyakorlatilag a, a fejlődő országokat arra, hogy átmenjenek bizonyos szabványokat, amelyek nagyon-nagyon költségesek lennének. Minden mellett persze ezek a nemzetközi egyezményekben lefektetésre kerültek. Úgyhogy a magunk részéről lehet, hogy saját véleményt is megfogalmazunk majd a véleményt elvezetem belül, ezzel kiegészítenénk Úgyhogy lehet, hogy majd módosítók formájában ebbe az irányba mutató megjegyzéseink lesznek, összességében általában véve el tudjuk fogadni. Köszönöm szépen, most Katrin kap szót. Igen, én is szeretném támogatni ezt a véleményt. Nagyon kiegyensúlyozottnak tartom, nagyon sok minden, amit elkívántam mondani, már elhangzott. Azt gondolom, hogy azért óvatos megközelítésre van szükségünk ebben a témában. Ami engem aggaszt, az a végrehajtás, vannak-e szabályok, ezeket hogyan kívánjuk végrehajtani, lesznek átmenetek. Úgyhogy szerintem összességében azért ez a vélemény rendben van, Nyilván mindig van egyrészt a kutatások költsége és a végrehajtás, valamint a szabad hozzáférés közötti kollízió. Van, tudjuk, hogy a gémodosított termékek kérdése eleve elég vitatott, úgyhogy a magunk részéről is azért óvatosan közelítsünk a téma felé. Lesznek módosítóink, egy pár, amit benyújtunk, de valószínűleg nem túl nagy számban tesszük majd ezt. Köszönöm. Hmm, meg itt azt súgják nekem, hogy a felszólalók listáját végigvettük, tehát mindenki megkapta a szót a bizottság nevében, azonban kér még valaki szót, Kucuris vagy Bölk úr, nem tudom, a Környezetvédelmi DG-től kérnek, kérik a szót? Tessék. Köszönöm. Jó napot kívánok. Csupán néhány megjegyzés. Úgy gondoljuk, hogy általánosan megállapítható, hogy ez egy meglehetősen kiegyensúlyozott véleménytervezet. Egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, amit érdemes lehet figyelembe venni a Környezetvédelmi Főigazgatóságon a genetikai erőforrások felhasználását általánosabb megközelítésben vizsgáljuk, mint csupán a szellemi tulajdonjogok védelme szempontjából, amely csupán egy eleme az összképnek. De minden esetre igen fontos kérdés, és minden szolgálatunk egyetért abban, hogy közös érdek valamennyi ország és minden kutató közös érdeke, hogy nyitott rendszer alakuljon ki a genetikai erőforrásokkal kapcsolatos ismeretek kicserélése szempontjából, hiszen ez képezi alapját a biológiai alapú innovációnak, kutatásfejlesztésnek a genetikai erőforrások területén. Természetes, hogy a rendszernek támogatását kell élvezniük neje az érintett államoknak, illetőleg az adott országok lakossága szempontjai sem sikkadhatnak el. Tehát nem csupán egyfajta elméleti kérdésről van szó, nem csak fejlesztési, hanem ennél lényegesen horizontálisabb jellegű kérdésről van szó. Egy példa. Említi a e, véleménytervezet a e, Fejlesztési Bizottság részéről, hogy az OECD országok nagymértékben függenek az élelmiszeripar, e, illetve a mezőgazdaság szempontjából, a genetikai kutatás szempontjából, de pont az ellenkezője igaz ennek, hiszen éppenséggel az északi országok genetikai erőforrásai határozó, meghatározó jellegűek, tehát itt nem észak és dél konfliktusáról van szó, mint olyanról, hanem egyfajta horizontális kérdésről, amelyben minden ország érdekközösségét kell megvalósítanunk. A második megjegyzésem a nagolyai protokoll ratifikációjával kapcsolatban. Talán tudják, hogy a bizottság javaslata készen áll egy olyan EU e rendeletre, amely az EU-ba adaptálná a nagójai jegyzőkönyvet. Ez természetesen részét fogja képezni a parlamentben és a tanácsban a szokásos jogalkotási folyamatnak és némez, nézetünk szerint ez előfeltétele annak, hogy az EU, illetve a tag, államok ratifikálják a nagolyai jegyzőkönyvet. Én minden esetre derülátó vagyok a tekintetben, hogy a bizottsági vélemény, illetve kezdeményezés meg fogja könnyíteni ezt a jogalkotást. Köszönöm. Köszönöm. Helmut. Összefoglalásként. Hogy rövid legyek Szeretnék megköszönni minden hozzászólást, és a bizottság ezek figyelembevételével véglegesíteni fogja tudni a véleményt a soron következő bizottsági ülésre olyan módon, hogy ezen az alapon építkezhessünk tovább. Figyelembe fogjuk venni valamennyi itt elhangzott megjegyzést, de szeretném még egyszer kiemelni, hogy az én szempontomból valóban fontos, hogy az általános megközelítést alkalmazzuk, és a kereskedelmi aspektusokra koncentráljunk. Különféle elvárásokat, reményeket meg lehet fogalmazni, azonban itt elsősorban a tényleges kereskedelmi jellegű problémákra kell összpontosítanunk figyelmünket, hiszen a bizottságnak ez tartozik hatáskörébe, és gazdagítani fogjuk tudni így a DEVE szakbizottság jelentését, hiszen igen érdekes erőpróbák előtt állunk, komoly kihívásokkal kell számolnunk ebben a tekintetben. És végezetül szeretnék köszönetet mondani a titkárság közreműködéseiért, elismerve az erőfeszítéseiket a véleménytervezet megfogalmazásában, és optimistán tekintek a fejlemények elé. Köszönöm szépen. Biztos vagyok abban, hogy minden követ megmozgatnak, hogy itt e, e, egyetértésre jussunk. 8-es, 9-es vállalati társadalmi felelősségvállalás két téma szerepel ezen a kérdéskörön belül. 2011. októberében a bizottság új stratégiát fogadott el az EU számára 2011 per 14-es számon, és az Európai Parlament igen erélyesen hangoztatta ezzel kapcsolatos véleményét saját kezdeményezésű jelentés megfogalmazásával. Természetesen mindenki kifejezheti a bizottság véleményével, vagy jelentésével kapcsolatos véleményét. Erre került itt is sor. És Ennek következtében Berntnek fogom tudni megadni a szót, aki a vélemény előadója, és ismertetni tudja azt a kérdést. Köszönöm szépen. A közleményt a bizottság előterjesztette, és a közlemény azt tartalmazza, hogy a CSR stratégiában változás van a bizottságnál mindeddig a CSR stratégiát a vállalatok önkéntességére koncentrálták, és arról volt szó, hogy bizony számos aprósággal igyekeztek ezt az önkéntességet erősíteni. Most viszont a közleményben erőteljesebb kötelezettség szerepel a CSR előírások kapcsán. Két példát mondok a bizottság közleményében a tagállamoktól elvárják, hogy 2012 végéig, vagyis nem olyan messzi jövőben, vagy távoli jövőben a nemzeti cégekre, CSR-re elősegítő terveket készítsenek a vállalatokkal, a többi érintettel, mint a szakszervezetekkel ezeket kialakítani vagy pedig az Európai Bizottság közleménye azt is tartalmaz, hogy 2014-ig az összes nagy európai vállalat nemzetközileg vállaljon kötelezettséget a CSR standardekre, ez a ISO 26000 vagy a Global Compact nevű nemzetközi rendszer, vagyis a nagy nemzetközi cégeknek kötelezettséget kéne vállalniuk emellett. Számos szóval további javaslatot tartalmaz a bizottsági közlemény, ez rámutat arra, hogy a vállalatok szociális felelőssége már nem a vállalatokra bízható teljes egészében, nem az ő, nem az ő önkéntességüknek a témája. Miért, kedves kollégák? az, ahogyan európai vállalatok globálisan viselkednek, meg kell állapítani, hogy ez nem mindig felel meg az Európai Unió értékeinek. Vegyük Afrikát, Latin Amerikát, vagy akár Oroszországot is. Az európai vállalatok újra és újra igazodnak a szociális és környezeti lehetőségekhez, amennyiben ezeket el lehet hanyagolni az adott országokban, és ezt nem engedhetjük meg. Ha más országoktól azt akarjuk kérni, hogy az ILO központi munkanormáit elfogadják, vagy az ENSZ központi környezetvédelmi normáit elfogadják, akkor szerintem a legkevesebb az, hogy elvárjuk az európai cégektől, hogy üzleti tevékenységük során az egész világon betartsák a környezeti és szociális előírásokat. Ezért üdvözlöm az Európai Bizottság megközelítését, és a jelentésemben azt kérem, hogy még ezen túlmenő intézkedéseket is hozzanak. Egyrészt azt gondolom, hogy a jövőbeli kereskedelmi megállapodásoknál jobban figyelembe kell venni a CSR követelményeket a vállalatokra nézve. Itt van a GSP és a GSP Plus, itt is biztosítani kell, hogy az európai vállalatok eleget tesznek a szociális és környezetvédelmi felelősségüknek, ami azt jelenti, hogy példaképként szolgálhatnak vállalati fellépésükkel. Azt gondolom, biztosítanunk kell azt is, hogy azok az emberek, akik az európai vállalatok magatartását megkérdőjelezik. Nos, ezekre lehetővé kell tenni, hogy a bíróságokat is igénybe vegyék, és ilyen módon jogilag is felhívják a vállalatok figyelmét a kötelezettségeikre. Harmadszor pedig azt gondolom, hogy átláthatóságra van szükség az európai vállalatok tevékenységét illetően hogyha az Európai Bizottság azt követeli, hogy 2014-ig az összes nagy európai vállalat kötelezettséget vállal az ISO 26000 vagy a Global Compact mellett, tehát ugye nemzetközi standardek mellett, akkor ezt átláthatóvá is kell tenni. Vagyis a jelentési kötelezettségeket a tőzsdén szereplő vállalatok esetében, de általában a részvénytársak esetében is ki kell bővíteni, nem csak a gazdasági tevékenységükről kelljen beszámolni, hanem a CSR tevékenységükről is, hogy minden egyes részvényes, sőt minden egyes polgár lássa, hogy egy-egy vállalat éppen külföldön mit csinál a CSR területén. Ilyen értelemben örülök a kommentárjaiknak, és meggyőződésem, hogy még ki tudjuk egészíteni ezzel, azzal. Köszönöm szépen. Az árnyék előadókhoz fordulok, Franciska Kella. Köszönöm szépen Bentnek is. Köszönöm, hogy előterjesztette ezt a kiváló tervezetet, így látjuk. Egyet tudunk érteni ezzel, hogy a CSR záradékok nem mentek elég messzire. Mindig azt mondjuk, hogy ezeket kötelezővé kell tenni, nem csak szép szavakat kell megfogalmazni. A CSR nem eléggé szerepel a meglévő GSP és GSP rend, plusz rendszerekben, ebben is egyetértünk, meg hát sok minden mással, amit itt elmondott, egyet tudok érteni, de azért felhívnánk a figyelmet arra, hogy az a szakbizottság is jobban hozzájárulhatna ahhoz, hogy koherensek legyünk a CSR területen, például a könyvviteli, számviteli és átláthatósági irányelv esetében, vagy elszámoltathatósági irányelv esetében ezt jobban figyelembe kéne venni. De hát most már ez így van. Lesznek módosítóink a jelentésekkel kapcsolatban. Ezek ugyanebb az irányba mutatnak majd például, hogy az összes megállapodásunkban harmadik országokkal kötelező utalás szerepel az ENC iránymutatásaira, és ez azt is jelenteni egyben, hogy az EU és a partner országok kötelezettséget kell, hogy vállaljanak, hogy a meglévő irányelveket átültessék a gyakorlatba és végrehajtsák. Aztán még fontos, hogy a meglévő megállapodásokat is ő, igyekezzünk úgy bővíteni, értelmezni, hogy oda bekerülhessenek további CSR záradékok, persze szintén kötelező érvényel. Aztán fontos még az is, hogy elvárhassuk, hogy az EU nagykövetségeken ne csak egy ilyen kereskedelmi képviselő legyen, vagy kereskedelmi felelős, aki a kereskedelemért foglalkozik, vagy a kereskedelmi kapcsolatokkal foglalkozik, hanem olyan emberekre is szükség van, akik CS-et ismerik, itt képzéssel rendelkeznek, és képesek figyelni arra, hogy itt mi történik és az Európai Külügyi Szolgálat szintjén lehet ezt létrehozni. Aztán ehhez még hozzájön egy erőteljesebb monitoring tevékenység, hogy ezeket az áradékokat jobban felügyeljük, figyeljük a végrehajtásokat, itt a transzparencia kerül megint szóba, hogyan ültetik át a gyakorlatba az előírásokat, hiszen bármit is követelhetünk, ha nem tudunk ellenőrizni, hogy hogyan valósul meg, akkor lesznek módosítóink, de a módosítók tulajdonképpen ezt akarják erősíteni, amit elhangzott. Köszönöm. Köszönöm szépen. Katrin. Szót nem, nem kér szót. Elmúlt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előterjesztett tervezetet. Paul Murphy, az árnyék előadó, ő most egy másik szakbizottságon kell, hogy legyen. Két aspektust szeretnék megemlíteni, ami szerintem a kereskedelmi szakbizottságban is fokozottabban figyelembe veendő. Az első pont szerintem helyesen került megfogalmazásra, de azon is el kéne gondolkodnunk, hogy hogyan jutunk el ide, hogy a társadalmi felelősség elveit tényleg át tudjuk venni. Hogyan kell ezt kialakítani, és ez egy, azt gondolom, egy véleménynek a tartalma is, amit én a külügyi szakbizottsághoznak készítek, és itt az OECD irányelvek kerülnek szóba, és az ENSZ előírások is, amikre hivatkozni lehetne. Persze nagyon általános, absztrakt megfogalmazások nemzetközileg léteznek, de azért az OECD keretei között bizonyos konkrétabb kritériumok is vannak. És a kereskedelmi kapcsolatok vonatkozásában szerintem ezeket meg kéne nézni még egyszer. Van-e olyan referenciapont, amelyből kiindulhatunk, vagy amelyhez hozzáfűzhetjük ezeket a dolgokat? Egy második aspektus, Bend igazad van, amit írtál a hatos pontban. A átláthatóság irányelvnél persze kár, hogy ezt nem tudtok elhelyezni. És itt bizony az Európai Parlament eh, sem volt elég bátor, hogy meglegye szükséges lépéseket, eh, mert különben a téma kicsúszik a kezeink közül. Azt gondolom túl fontos ez a téma ahhoz, hogy engedjük, hogy úgy szépen lecsorogjon, hanem itt dolgoznom kell, és a, a véleményedbe szerintem egy ilyen jellegű hangsúlyt kell elhelyeznünk. Merci. Uh, Madame Hanslik. Hanslik asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kell kérnem, hogy késtem, de rajtam kívülálló okokból történt. Mindenesetre az IMCO ülésen kellett megjelennem. Először is szeretnék köszönetet mondani a vélemény előadójának a tervezet megfogalmazásáért. Magam is mellé tudok állni az itt megfogalmazott javaslatoknak. Természetesen látnunk kell, hogy tiszteletben tartjuk azokat a célokat, amelyeket az EU számára megfogalmaztunk, és következetesnek kell lennünk, hogy ne kerüljünk összeütközésbe azzal, amit a kereskedelemben folytatunk, illetve amit a külügyek területén hangoztatunk a személyes szabadság ügyeiben, bizonyos esetekben, ahol adott országok nem a kellő magatartást tanúsították, ez ütközést jelenthet. Minden esetre a vállalati társadalmi felelősségvállalás e tekintetben is felvet bizonyos kérdéseket, és hogyha kapcsolatot látunk a kereskedelem, valamint a vállalati társadalmi felelősség között, akkor valahogyan kell tudnunk biztosítani, hogy kellően és kötelező jelleggel fogadják el azt a célt, hogy a helyzetet javítani kell. Ez sok kívánivalót hagy maga után, különösképpen ami a környezetvédelem, illetve a társadalmi sztenderdek kérdését illeti, amelyek számos országban szorulnak javításra. Tehát a nemzetközi kereskedelem területén ezeket figyelembe kell vennünk. Tudom, hogy Kína is igyekszik meghonosítani ezt az elvet, nevezetesen a CSR elvét, és azt is látnunk kell, hogy amit a cél, azt támogassa is a mögöttes jogi struktúra. Ha azt reméljük, hogy a vállalatok megváltoztatják hozzáállásukat, és nagyobb felelősséget tanúsítanak a környezet és a szociális terület iránt, akkor elsősorban a harmadik világ országaira gondolunk, és ezt hangsúlyozottan kell kiemelnünk. Persze, ha nem tartjuk tiszteletben az ezzel kapcsolatos szabályokat, az igen káros lesz mind az országok környezetére, mind pedig ezen országok munkavállalóira nézve, és persze a termelők, az európai termelőkre nézve is. A szociális és környezeti problémákat tehát mélységükben kell megértenünk, és számolnunk velük, és ez alapvető, ha a lehető legjobban kívánjuk kihasználni lehetőségeinket. És minden egyén érdekét képviselni szeretnénk a társadalom minden rétegében. Ez tehát igen fontos eleme az egész megközelítésnek a, terület, a kereskedelem területén. Tehát még egyszer szeretnék visszatérni köszönetemre, amelyet a kiválóan megfogalmazott vélemény kapcsolatban fejtettem ki, és amelyel egyet tudok érteni. Azt hiszem, hogy számos európai vállalkozás működik, amelyek komoly elkötelezettségeket vállaltak ezen a területen, a CSR vonalán és az amerikai szenátus kongresszus tagjai is hasonló nézeteket hangoztatnak, és az USA elnök jelöltjeinek a magatartása is hozzájárulhat a vállalati társadalmi felelősségvállalás elmélyítéséhez hogy tegyünk valamit a klímaváltozás megakadályozására. Palatiók hozzá kíván szólni? Köszönöm, elnök úr. Csupán néhány megjegyzés a véleményről és az itt elhangzott hozzászólásokról. Visszatérve a 2011-es CSR közleményre, a bizottság új hozzáállást fogalmazott meg annak a vitának a során, ahol a CSR kötelező alkalmazása kerül előtérbe, és vizsgáljuk annak a társadalomra gyakorolt hatásait. Tehát nincs értelme annak, hogy önkéntes vagy kötelező-e a dolog, hogy ez pozitív vagy negatív hatást gyakorol a vállalkozásokra, illetve a társadalomra. Maximálni kívánjuk a pozitív hatásokat és minimalizálni a negatívakat. E, azonban visszatérve azokra a kérdésekre, amelyek felvetődtek a véleményben, e, úgy tűnik, hogy nem vesz figyelembe néhány új fejleményt, amelyek e, az utóbbi időben kerültek sorra a bizottság munkájában. Az legutóbbi kereskedelmi megállapodás a Kolumbia és egyéb országok vonatkozásában, és a legújabb közleményeink a 2011 óta kiadott dokumentumok a CSR-rel kapcsolatban mutatják, hogy a CSR-re vonatkozó számos megállapodás született, és a beruházásokkal kapcsolatos és a velük foglalkozó megállapodásokkal kapcsolatos állásfoglalás is erre utal. A CSR-rel kapcsolatban szeretném alapjában megjegyezni, hogy az OECD irányelveket is alkalmazni kívánjuk, amelyek egy végrehajtási mechanizmust is tartalmaznak, és nemzeti kapcsolattartókat is kijelölnek, valamint meghatározzák, hogy hogyan lehet mérni az ilyen felelősségvállalás hatásait ezért ezt a részletes megállapodást nem kívánjuk érvényre juttatni a saját kereskedelmi megállapodásainkban, hiszen ezek benne vannak az OECD útmutatásokban, és ezek természetesen a legjobb CSR eszközt jelentik számukra, amelynek érvényesítése mindenképpen elősegítendő. Az ILO területén is ugyanez a megállapítás érvényes, és ez tartalmaz egyfajta végrehajtási mechanizmust is, tehát megkímél bennünket attól, hogy ezzel kapcsolatos állásfoglalásokat fogalmazunk meg. Az ESP vonatkozásában és az ESP pluszról ki kell mondanunk, hogy ez tartalmazza a CSR elveit, ám a GSP egy olyan eszköz, amely megállapodásokat tesz lehetővé kormányok között, és nem terjed ki a vállalatok területére. Így tehát a CSR-t nem eh, tekintjük az ESP eh, eh, eszközének, de az elvek rendelkezésre állnak annak érvényesítésére. És az egyik ESP érvényesítés lehetősége a kompatibilitás ezzel, és próbáljuk ezt gondozni, tehát az elvek megvannak, és ugyanakkor egy olyan eszközt próbálunk kifejleszteni, ami WTO-val kompatibilisek. Ami a jogi együttműködést illeti, és a hatásos hozzáférést a e, bírósági eljárásákhoz. Nos, e, azon túl, ami elvárható, hogy e, benne legyen egy kereskedelmi megállapodásban, elsősorban a biztonsági, illetve a fejlesztési illetve külügyi eh, politikák területén érvényesíthető eszközök. Itt úgy gondoljuk, hogy eh, a beruházási, illetve a kereskedelmi megállapodások nem a megfelelő eszközök ezek kérdések rendezésére. Ami a az egyensúlyt illeti a befektetések védelme, beruházás védelem és a beruházás politika területén eh, a soron következő beruházás védelmi megállapodásainkban erre is kiterjesztjük figyelmünket, és olyan szabályozást szeretnénk kezdeményezni, amely biztosíthatja, hogy eh, a beruházók jogai eh, ne sérüljenek a kétoldalú beruházási megállapodásokban, és próbáljuk bővíteni a vállalatok elkötelezettségét a felelős gazdasági tevékenység gondozásában. Végezetül pedig a transzparencia, az átláthatóság fokozása szempontjából a piaci főigazgatóság kollégája most nincs jelen, de a piac egy olyan rendelet keretében működik a továbbiakban, amelynek a rendelkezései erre is kiterjednek, és módosítani fogja a pillanatnyilag érvényes irányelv egyes rendelkezéseit, és ezek magukban fogják foglalni olyan elemeket, amelyek a diversifikálással kapcsolatos, illetve nem pénzügyi jellegű jelentések meg tételét eh, írják elő. Az Európai Parlamentet is be fogjuk vonni a módosítások előkészítésébe, és eh, a terület eh, olyan lesz, hogy ez ugyancsak figyelembe vehető lesz a véleményben. Köszönöm szépen. Az előadó Betlange úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet mondanék a kollégáknak a felszólalásaikért, hozzászólásaikért, amelyeknek célja az, hogy ezt a dokumentumot tovább javítsuk. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ugyanabba az irányba masírozunk, hiszen az európai vállalatoknak szigorúbb feltételeket szabunk, hogy európai értékeket közvetítsenek és testesítsenek meg, amikor Európán kívül tevékenykednek. A bizottság képviselője felé kell mondanom a következőket, de kérdéseim is lennének. Nagyjából azt mondta, ugye, ha jól értettem, hogy tulajdonképpen már minden szabályozva van, nincs is szükség erre a jelentésre. Hát én ezt nem így látom. Ha például megnézzük a vállalati társadalmi felelősségvállalást, tehát a CRS CSR-t a különböző kereskedelmi megállapodásokban, akkor ez nem szerepel semmiféle olyan súlyal, hogy ezt valóban elvnek kéne tekinteni, amit, aminek a betartását ellenőrizni lehetne-e, Úgyhogy azért itt van még pótolni való, kell még optimalizálni ezt a kérdést. Aztán a GSP Plus kapcsán ez a kérdés úgy is fel fog vetődni, hogyha majd értékelnünk kell az, hogy az egyes vállalatoknak a magatartása milyen sémában kapjon értékelést. Az átláthatóság kérdése, a havi és éves üzleti jelentésekben gyakorlatilag rendben van, de még mindig várunk a bizottság konkrét javaslataira ezzel kapcsolatosan, és ez már bejelentésre került, beharangozták, de még mindig nem látjuk. Tehát mindaddig, amíg nincsen kézzel, lábbal fogható iránymutatás, nem tudunk előrébb menni. A kérdéseim pedig a következők. A bizottság közleményében számos 13 konkrét tervről írnak, és azért ez már egy éve volt, mert ha jól emlékszem, a tavaly év október 25-én tették közé ezt a közleményt. Ugye a kérdésem akkor az, hogy mivel az szerepel a közleményben, hogy a beruházási alapok és a különböző pénzügyi intézmények az etikus magatartás, felelősségvállalás, szociális és környezetvédelmi standardeket illetően felelősségre vonhatóak. Történt eltetleten valami. A második megállapításuk az volt, hogy a nagyvállalatok 2014-ig vállalják azt, hogy a CSR egyik standardjét legalábbis vegyék át. Tehát ez a 26 ezres ISO, vagy a GLIM Global Impact vagy a CSR eh, irányelvet vállalják, vegyék át. Tehát a kérdés az, hogy tényleg ez irányba tartanak az európai nagyvállalatok, önök mit tettek ez érdekében, hogy ez így legyen, és a másik ugye, hogy a 13 intézkedés közül az egyik intézkedés 13-ig, 2013-ig tegyék magukat évá, tehát hogy a CSR standardek előmozdítását eh, tűzzék zászlajukra. Mindezt pedig, tehát a tám- az átvételnek a támogatását önök ellenőrizzék. Pár hónap van már csak hátra 2012-ből, hiszen 2013 volt a céltátum. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban mi történt. Palacio úr. Hozé Palacio úr a bizottságtól. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Igen, hát ami a beruházási alapokat illeti, és hogy mi történik a CSR terén, az OECD gyakorlatilag azon munkálkodik, hogy iránymutatásokat dolgozzon ki a multinacionális vállalatokra nézve, a szolgáltatások nyújtóinak számára, és ez természetesen a CSR aspektusokat próbálja majd lefedni a különböző pénzügyi szektorban tevékenykedő vállalatoknak, intézményeknek, különböző üzleti modelleket is számba veszünk ebben a pénzügyi szektorban. Tehát a különböző tevékenységeket és üzleti modelleket, amelyek ebben a szektorban jelentkeznek mind számba veszük, és ezek számára dolgoznak ki útmutatásokat, iránymutatásokat. A pénzügyi szektor egyébként számos CSR standardet magáévá tett már, Gondjunk csak arra, hogy a felelős beruházást, mint elvet, amelyet az ENSZ dolgozott ki, már alkalmazzák. A projektfinanszírozás vonatkozásában is számos standard van már, amely kötelező. De a pénzügyi szektor is el kell, hogy gondolkozon azon, hogy van-e olyan, amelyet gyakorlatilag az ágazat diktál, mint standard, amit be kellene tartani, vagy van-e egyéb standardekre szükség. Úgyhogy ezt nyomon fogja követni, és az OECD, OECD iránymutatásai alapján fogunk tovább lépni. A cselekvési terv, CSR közlemény, ezt nyomon követjük, hat havonta átvizsgáljuk az előrelépést, és ezt pedig előterjesztjük ezeknek az eredményét. A DJ Enterprise-on belül a kollégáim dolgoznak ezen, mostanában aktualizálják a legutolsó eredményeket, módosítók is képész, készülnek, és ahogyan ön is e, e, említette, a peer review is készül, az ezt szolgáló tevékenységek is elkezdődtek. Nyilván folytatni fogjuk a különböző tagállami csoportokkal az együttműködést, akik figyelik ezt a társadalmi felelősségvállalást vállalatokra nézve. Hat havonta van egy-egy forduló, amikor beszámolnak, és aztán van egy magas szintű összejövetel, ezt a következő hónapokban várható. Van egy olyan fórumunk is, ahol a legtöbb, legfontosabb üzleti szektorbeli résztvevő jelen van, Nyilván mindig a kereskedelmi és beruházás politikai kontextusban vizsgáljuk ezeket a kérdéseket. Van előrelépés, és egyébként ami a pénzügyi beszámolókat illeti, e területen van már e, pozitívum, de igaza van, fontos lenne egy olyan javaslatnak a megszületése, amelyről utána a parlamenttel közösen eszmét cserélhetünk. Ezzel elégedett volt? Mindannyian elégedettek? Na, akkor a határidők 10, november 14-18 óra. Köszönöm szépen! Akkor tízes napi rendi pontunk. A kereskedelemmel és beruházásokkal serkentett növekedés a fejlődő országok esetében jelentéstevőnk Tokia Szájfi asszony, akit ma Mário Dávid helyettesít. Egy olyan jelentésről, témáról van szó, ahol a Fejlesztési Szakbizottsággal közösen dolgozunk. Mielőtt átadnám a szót a felelősünknek, el kell mondanom azt is, hogy egy prezentációt is hallani fogunk Karim Daútól, az OECD-től, a beruházásokkal kapcsolatban, Afrikában. Úgyhogy ő fog beszámolni a státuszkóról, milyen munkálatok folynak az OECD-n belül, ami azt gondolom nagyon észszerű. Alberto éppen azt mondja itt nekem, hogy két néppárti jelentéstevünk van, de hát remélem, hogy ez tényleg a koherenciát is biztosítani fogja, de kérdezem Mário Dávidot, hogy ennek a munkának a minőségét hogy ítéli meg, hogyan értékeli ki a szájfi jelentését. Köszönöm szépen. Tudja, hogy amikor a néppárton belüli koherenciáról beszélünk, akkor igazából mindig biztosítva van ez is. Ez minden egyes téma vonatkozásában így van, de azt gondolom, hogy más frakciókat illetően is igaz ez a megállapítás, hál' Istennek. Na, akkor kezdeném azzal, hogy Tokia Szájfi elsőként is elnézést kérne, hogy nem lehet itt, és engem kért fel, hogy mutassam be ezt a témát. Nyilván a képviselő a hét során további eszmecserékre nyitott lesz. Azt mondanám el először is, hogy mint ahogyan ön is mondta, elnök úr, az nagyon lényeges, hogy a DEVE egy munkadokumentumot, egy jelentést dolgoz ki, ...2002 óta van már egy dokumentumunk, és ennek az 50. cikke nagyon lényeges. Azt gondolom, hogy itt példaértékű munkák születtek már, de vannak olyan aspektusok is, amelyek nem hozzánk tartoznak, hanem a deve asztalát képzik. Azonban ne felejtsük el a kereskedelmi aspektusokat, ezeken nekünk kell foglalkozunk. A devivel megosztottuk a munkát, úgyhogy a munkadokumentumban nem lehetett persze minden kérdésre koncentrálnunk, amely azért a mi feladatunk lenne. A lényeg az az, hogy a fejlődő országok szempontjából a pozitív hatásokra figyeljünk oda, ezeket elemezzük, és hogyha egyéb intézkedéseket vizsgálunk, amelyek a fejlődő országok előrelépését szolgálnák, akkor ezeket nekünk is értékelnünk kell fejlődés, növekedés, ezekkel kapcsolatban érték, határértékekre is szükség van. Munkahelyek teremtése is egy nagyon fontos aspektus, amire figyelnünk kell. Aztán a jelenlegi válság kihatásai, és ennek kapcsolata a pénzügyi támogatásokkal. Mindennek természetesen arra is hatása lesz, hogy mi mennyi pénzt tudunk majd szánni a fejlesztésre, és az egyéb fejlesztők, akár a magánszektorból mennyit tudnak áldozni a fejlődő országoknak a fejlesztésére. Az Európai Unió akkor tud hozzáadott értéket nyújtani, hogyha nem csak pénzügyi segélyt nyújt. A technikai fejlődés, a technikai műszaki fejlesztésre is nagyon sokat kell szánnunk. És a fenntartható fejlődést kell aláhúznunk. Aztán meg kell, hogy legyen a megfelelő eh, eh, humán erőforrás is annak érdekében, hogy itt eredményekre jussunk. A VTO keretében eh, a védelmi mechanizmusoknak a kihasználása is az, amit meg kellene még tanulniuk ezeknek a régióknak. A mikro hitelek talán jó megoldást jelenthetnek, és erre vonatkozóan tulajdonképpen jó példák már vannak. Gondoljunk csak arra, hogy nagy projekteket, partnerségeken, PPP partnerségeken keresztül PPP projektek keretében tudnak finanszírozni, ezáltal az észak és déli terület jobban együtt tud működni, és aztán amikor kereskedelmi megállapodások megkötésére kerül sor, legyenek azok bilaterálisak vagy multilaterálisak, akkor az Európai Uniónak arra kellene odafigyelnie, hogy eh, az érintett országokat, fejlődő országokat bevonja a nemzetközi kontextusba. A hatástanulmányok készítésére is felhívnám a figyelmet, különösen amikor a vámokról beszélünk. Az Európai Uniónak pedig messzebbre mutató javaslatokra is szüksége lenne, ezeket kellene megfogalmaznia. A jelentéstevő sajnálja, hogy a bizottság tulajdonképpen nem vállalkozik másra, mint hogy csak frissítsen egy olyan programot, ami már 2002 óta érvényben van, és azt is sajnálja, hogy az feltörekvő gazdaságoknak a, a szerepét itt világszinten gyakorlatilag a bizottság nem veszi számba és ez összefügg más kérdésekkel is, a fejlődő országok és a fejlett országok közötti kapcsolatokat illetően. Hiszen vannak olyan országok, amelyek élvezik ezeket a segélyeket. Hallottunk olyan beszámolókat, amelyekből az derül ki, hogy az európai krízis, az európai válság nagyon nagy hatása van Kínára is a, a kereskedelmet illetően. És azt gondolom, hogy realisztikusabban kellene megközelíteni a most zajló változásokat. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, és nyilván a megjegyzéseket tovább fogom adni a jelentéstevőnek, Szájfi asszonynak. Mielőtt megadom a szót az árnyék előadóknak, köszönöm szépen, azt hiszem kiválóan bemutatta a helyzetet. És Dór Amennyiben ön egyetért, akkor most először önt hallgatjuk meg, utána pedig a képviselők. Sajnos mikrofon nincs bekapcsolva. Köszönöm szépen, angolul tartom az előadásomat. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az OECD nevében szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívták a szervezetünket, hogy előadást tartsunk ezen a rendkívül érdekes vitán, ahol a beruházásokról és fejlesztésről beszélünk az OECD beruházási bizottságának vagyok a vezetője. Mielőtt bemutatnám az OECD munkáját ezen a területen. Egy percet hadd szálljak arra, hogy bemutassam, milyen benyomást keltett a jelentés, amit az előadó készített. Örülünk, hogy a beruházás ilyen fontosnak tartják, és a fejlesztési folyamaton belül ennek nagy jelentősége van. Valóban a nemzetközi beruházás eh, fontosak, amikor arról van szó, hogy eh, az országok eh, részvételét a nemzetközi értékteremtési láncban erősítsük. Így tehát elmondhatjuk, hogy a beruházás és a kereskedelem szoros összefüggése nagy jelentőséggel bír számunkra. Ha megnézzük a közleményt és a jelentést, nincsen kifogásunk ez ellen. Úgy gondoltuk, hogy mindkettő helyes irányba mutat. Egy néhány kommentárt szeretnénk hozzátenni, ez inkább kiegészítő jellegű lenne a két dokumentum vonatkozásában. Először is azt gondoljuk, hogy hangsúlyozni kell a segítség, a segélyek eh, jelentőségét a beruházások és a kereskedelem összefüggésében. A segélyek eh, innovatív szerepet játszhatnak a szakpolitikai fejlődésekben, a fejlődő ország, országokban, hogy erősítsük eh, a megfelelő környezetet, de látnunk kell, hogy az infrastruktúrát is erősíteni kell a kínálati oldalon is szükség van megfelelő fellépésre, és a fizikai infrastruktúrába kell pénzt tenni annak érdekében, hogy további fejlődés lehetővé váltson. Azt gondoljuk, hogy az utóbbi legalább annyira fontos, mint az előző. Úgy védjük tehát, hogy az segélyek kérdése a politikai kapacitások erősítését célozza a felüldő országokban, és ehhez ezt tartalmazza tulajdonképpen a közlemény és a jelentés is. Kiegészítésképpen szeretném elmondani, hogy a beruházás, és ez nagyon fontos, illetve beszélni kell a beruházás szerepéről, amikor erőszíteni kívánjuk a kínálati oldali kapacitásokat a fejlődő országokban. Ez természetesen fontos és kritikus lehet, eh, amikor a megfelelő emberi erőforrás kapacitások kialakítását eh, tűzzük ki célul innentől kezdve most szer- szeretném elmondani, hogy általánosságban egyetértünk a jelentéssel és a közleménnyel, most pedig nézzük meg az OECD munkáját ezen a területen. Van egy új testület, ennek fejle- beruházás és fejlesztési tanácsadó csoport ennek a testületnek a neve, ez az OECD része és van egy eh, assistance committee is eh, a, a fejlesztés területén, am, ő ez felelős, eh, ez ezen a területen folytatott munkánknak. Ez egy érdekes fejlődés, mert segít nekünk abban, hogy mobilizáljuk, mozgosítsuk a kollektív tanulási folyamatát ennek a, a beruházási közösségnek, amikor a fejlesztési támogatásról, segítségről beszélünk. Egy bátorítani lehet a fejlesztési együttműködésben résztvevő kollégákat, és mainstream még lehet tenni ezeket a kérdéseket. A beruházási bizottság az OECD-n belül három-négy nagy területre koncentrál, nyitott és átlátható politikai kereteket kijön a beruházásokról, aztán erősíteni szeretné a vállalati felelősséget, biztosítani kívánja a nemzetközi beruházási megállapodások kölcsönös előnyeit, és jobb nemzetközi beruházási statisztikákat kíván. Valóban ezek nagyon erősen koncentrálnak a nyitott és transzparens szakpolitikai keretre, Először is két részből áll ez a kérdés. Van ennek egy megfelelő, egy juttató ország és egy fogadó ország. Támogatjuk a fejlődő államokat megfelelő keretek között, és felhasználjuk a politikai keretet, amit most röviden bemutatok. És a fogadó ország esetében párbeszédet kezdeményezünk, nem csak az OECD országok, hanem a feltörekvő országok bevonása is szükségessé válik, és eh, megfelelő nyitott kereteket kívánunk biztosítani. Ez rendkívül fontos a fejlődő országok számára, hiszen rá vannak szorulva a külső beruházásokra. Ezt egyébként eh, jelentősen befolyásolja a protekcionizmus, az OECD ezzel igyekszik fellépni, aztán megfelelő felelős üzleti környezet és magatartás kialakítása. Itt szeretném hangsúlyozni, hogy az iránymutatások az OECD részéről már fennállnak, ezeket frissítettük 2011-ben, és két fő innováció van ezen a területen erősítettük az emberi jogi fejezetet, és azt gondolom egy fontos lépés volt még arra, hogy egy megfelelő due diligence megközelítést alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy a fogadó ország felelősségét erősítsük a monitoring területén például, vagy a multinacionális cégek viselkedését tekintve, de van egy erősített párbeszéd, megerősített párbeszéd a vállalatokkal is, ami azt jelenti, hogy a vállalatnak megfelelő due diligence munkára van szüksége, és el kell, és el kell fogadni a, a legerősebb szociális és környezeti sztenderdeket, amelyekhez alkalmazkodnia kell a nemzetközi párbeszédet segítjük elő ezen a területen, hogy ezek a megállapodások a fogadó és a biztosító ország, a beruházók és a társadalmak érdekeit jobban összhangba hozzák és összefésüljék. Ezt erősíteni kívánjuk a fogadó országokat abban, hogy fogadják a megfelelő támogatást. Nagyon gyorsan végigveszem az átfogó eszközünket, a, ez a PFI, ezt egyébként 60 ország alakította ki, 30 OECD és 30 még nem tag. Néhány évvel ezelőtt, 5 évvel ezelőtt 30 ország kezdeményezte ezt, mindenek előtt fejlődő országok, azóta ezt terjesztjük segíteni szeretnénk ezeknek az országoknak, hogy befogadják a segélyeket és a támogatást. Itt nem csak a beruházási politikáról beszélünk konkrétan, hanem az összes szakpolitikai területről, amely befolyásolja az üzleti tevékenységet, a vállalat irányítás kérdését, stb. Vannak nagyon fontos kérdések, amelyek itt nem leírok. Most pedig eh, a politikai koherenciát szeretnénk megteremteni a beruházásokhoz. Azt gondolom, hogy eh, mindenkinek megvan a maga felelőssége az ipar és a kereskedelem területén, és eh, egy megfelelő beruházási keretet kell kialakítani, amely koherens valamennyi területre, és kedvező a beruházók és a fogadó ország számára is. Kiegészítésképpen a fejlődő országok segítésére az általános üzleti klímát is erősíteni kell. Vannak olyan országok, ahol egy-egy szektor túl nagy jelentősége, vannak olyan országok, ahol az infrastruktúrát kívánják fejleszteni, Természetesen a mezőgazdaság nagyon, nagyon fontos lehet. Vannak megfelelően kifejlesztett szektorális eszközeink, amelyeket beruházásra lehet fordítani, és el kell dönteni, hogy mm, hol lehet a legnagyobb potenciált kielégíteni ezzel a beruházással. Mindenek előtt a eh, az OECD elveket alkalmazzuk, hogy az infrastruktúrában vegyen részt a magánszféra is, a zöld beruházás is egy rendkívül fontos téma, amit követünk. Rámutattunk arra a legutóbbi felülvizsgálatban, hogy új fejezeteket vezetünk be, amelyek külön foglalkoznak a klímával, a klímaváltozással, a beruházással, illetőleg a zöld szolgáltatásokba és javakba is investálunk. Aztán van egy új politikai iránymutatás, amely erre felhívja a figyelmet. Mindenek előtt olyan országokról van szó, amelyek fél Afrikát érintik, ahol, ne, jel, ahol már jelentős környezetszennyezés mutatkozik, tehát mindenképpen tisztább energiát kell előállítani, és a mezőgazdaság alapján Burkina Faso-t, Indonéziát, Tanzániát, és nem sokára milyen már is hozzájuk jön. Még tehát ezek kaptak támogatást a mezőgazdasági területen. Természetesen a felelős üzleti viselkedés témáját is meg kell említeni multinacionális cégek esetében. Amit még talán hozzá kell tenni kiegészítésképpen, hogyha a felelős üzleti viselkedésről beszélünk, Mm, akkor meg kell nézzük, hogy a fogadó országok hogy tudják erősíteni a kormányzati rendszerüket, amikor fogadni kell ezt a támogatást. Az, ami a felelős üzleti viselkedést illeti, erre megvan a saját felfogásunk, itt egy társadalmi keretet kell elegetenni, be kell tartani a jogi és szabályozási feltételeket, ezeket meg is kell teremteni, az emberi jogokat védeni kell, bizonyos szociális sztenderdek, antikorrupciós vagy környezetvédelmi sztenderdeknek mindenképpen szerepelniük kell itt. Ezt kiegészítendő, tehát a fejlesztési eszközöket kiegészítendő, a beruházási politikában van egy további fontos pont, a globális párbeszédet segítjük elő ezen a területen és nagyon fontos számunkra, hogy a regionális és globális együttműködést erősítsük. Évről évre az OECD létrehozza a Nemzetközi Beruházási Globális Fórumot, és mint már rámutattam, a beruházási folyamat szabadsága rendkívül fontos, hogy fellépjünk a protekcionizmussal szemben, mind a feltörekvő országokban, mind pedig az OECD összefüggésében a fejlődő országoknak egyre nagyobb szerep jut ezen a területen és saját programjaink is vannak, a regionális együttműködése az Afrikai Unióval, a Dél-Afrikai Fejlesztési Bizottsággal, az ASEAN-nal, aztán a SZADEK is nagyon fontos, ez egy nagyon rondos kérdés. Pillanatilag a SZADEK-kel dolgozunk együtt, hogy kialakítsuk egy regionális politikai keretet a beruházásokhoz Ez a PFI-t modellként veszi figyelembe. A cél az, hogy a regionális beruházási politikát koordináljuk. Egyébként pedig, hogyha ezt nem tesszük meg, amikor szétfutnak a fejlődések, a beruházások, akkor egy lejjebb csúsznak ezek az országok, akkor az adófizetés is természetesen sérül hogyha nem összehangoltan lépnek fel. Ez a regionális együttműködés rendkívül fontos számunkra, és ezzel a végére értem az előadásomnak. Köszönöm szépen, elnök Merci infiniment, monsieur. Köszönöm szépen, Dau úr, az előadását, és azt, hogy kifejtette az OECD ezzel kapcsolatos tevékenységéről a tudnivalókat. Maria Magda, jó, eh, szó. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni az OECD-nek azt a magyarázatot, amelyet az általunk tárgyalt témához fűzött. Nagy segítségünkre van ez abban, hogy megértsük, hogyan kell végeznünk ezt a munkát. Véleményem a bizottsági közleményről az, hogy különösen aktuális, hogy megpróbáljuk frissíteni és figyelembe venni a legújabb fejleményeket, a 2012-es év fejleményeit. Hiszen ezeket a témákat célszerű folyamatosan felülvizsgálni, a csoport a nemzetközi helyzet változása és a gazdaság változásai nyomán ugyancsak jelentős változáson mentek át. Az egyes érintett országokban is sok új fejlemény mutatkozik, Kínában, Brazíliában, Indiában egyaránt, és jelentős előnyöket élveznek a globális piacon, ám más piacok lemaradóban vannak, és a marginalizáció veszélyének vannak kitéve. Tehát a bizottság javasolja, hogy nagyobb mértékben differenciáljunk az egyes országok és országcsoportok között, és nagyobb figyelmet szenteljünk azoknak az országoknak, amelyeket a marginalizálódás veszélye fenyeget. És a reformok elősegítésével lehet elősegíteni ezeknek a felzárkóztatását, és bizonyos kezdeményezéseket kell javasolnunk, amelyeket ez a bizottsági megközelítés magáévá tehet ezek szóba kerültek, és Mrs. Ibis véleményét így támogatjuk is. A, csopor, a frakcióm bizonyos módosítókkal fog élni, amelyek a nagyobb arányú koordinációt szorgalmazzák a donorok, illetve a receptorok között, és az OECD képviselője által hivatkozott kérdésekre is szeretnénk majd kitérni megkönnyítve a globális piachoz való hozzáférést, illetve a regionális integrálást, amely a másik célokat is segíti. Ez kulcs eleme tekintettel az egyes országok elszegényedésével kapcsolatos fellépésnek. Köszönöm a, az ALDE csoport hozzászólását Katrin Bétrél. Köszönöm szépen csak olyan kitűnő alkalom ez számunkra, hogy eh, megvizsgáljuk, eh, hogy hogyan segítjük és támogatjuk, és eh, segítsük elő a kereskedelmet, hogy azt a rászorulók segítségére tudjuk fordítani. Ezek felzárkóztatását segítve, illetve e, egyenrangú partnerségeket igyekezünk létrehozni a nemzetközi kereskedelemben. Hallgatva a vitát, az volt az érzésem, hogy itt vissza kell kanyarodnunk, és feltennünk azt a kérdést, hogy miért is nyújtunk fejlesztési támogatásokat. Vajon a saját biztonságunk érdekében itt Európában, vagy pedig tényleg teljes mértékben önzetlenül nyújtjuk ezeket a támogatásokat az éhező afrikaiak megsegítésére, vagy jobban érezzük magunkat, hogyha a fejlődő országokat támogatjuk. És az érdekes ezzel a kérdéssel kapcsolatban az, hogy az az érzelem, az a, az emóció, amely ezzel kapcsolatban felmerül, a kereskedelem területén csapódik le, hiszen annak szabályozása az a terület, ahol az egyenrangú pénzügyi feltételek megteremthetők. Ez azonban paternalisztikus élést, érzést kelt az emberben, hogy a fejlett világ egyfajta leereszkedő álláspontot képvisel a lemaradókkal szemben, ez pedig nehezen legyőzhető. És így meg kell küzdenünk saját lelkiismeretünkkel ez a paternalizmus, ez nehezen legyőzhető érzés és hogy kivel kereskedünk, kinek nyújtunk támogatást megint nagyon nehéz kérdés, hiszen az elit országok folytatják ezeket a tárgyalásokat, kereskednek, és az asztal túloldalán a föld nélküli parasztok ülnek, akiknek alig van bármiféle joguk, legfeljebb annyi, hogy odaengedtük őket a tárgyalóasztalhoz. Tehát a pénzügyi támogatás vagy a technikai támogatás csak ugyan fontos terület, és érdekes is volt hallani ezzel kapcsolatos megjegyzéseit,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 Eh, hogyha csupán osztogatunk, eh, pénzügyi támogatást nyújtunk, az nagyon szép, de hogyha a területre eh, kiszállunk, és felmérjük az ottani helyzetet, és buzdítjuk az vállalkozásokat, hogy maguk is egyfajta motorjai legyenek a fejlődésnek, az megint csak pénzbe kerül. Tehát a műszaki segítségnyújtás nem olyan egyszerű dolog, hogy egyszer egyszerűen folyósítunk valamilyen eszközöket, hanem erre is ki kell térnünk. Az ACP-ben sokat dolgoztam eh, a közös parlamenti eh, eh, bizottságokban, és állandó frusztrációt kellett megérnem, amikor azt láttam, hogy a kereskedelmi szabályaink némelyike nem teszi lehetővé azt, hogy az adott országokban hozzáadott érték termelődjön. Európába importáljuk a munkaerőt, a kávét, a kakaóvajat, és a kereskedelmi tarifáinkban egyfajta blokkolását érjük el a saját feldolgozó iparok fejlesztésével szemben korlátozzuk annak lehetőségeit. Nem tudnak iparosodni mert védjük az európai munkahelyeket. És nagyon nehéz a politikusoknak ilyen feltételek mellett lefolytatniuk ezeket a tárgyalásokat, hiszen valóban fenyegetik veszélyek az európai munkaerő foglalkoztatását. Tehát Botswana például megpróbálkozott ezen úrrá lenni, és a gyémánt bányászat mellett a gyémánt csiszolást is eh, helyszínen próbálták megvalósítani. Ezért aztán nagyon is érdeklődéssel fordultam az iránt, hogy eh, milyen eh, eszközöket igyekeznek kifejleszteni, hogyan sietnek segítségükre az adórendszer kialakításával, a demokrácia feltételeinek megteremtésével, hiszen mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy méltányos kereskedelmi partnerségek jönnek létre a fejlődő és a fejlett országok között. Ennek fenntarthatónak is kell lennie, és egyformán kell szolgálnia a két országcsoport érdekeit. Nem csupán átláthatónak kell lenniük a feltételeknek, hanem ezeket a célokat is szolgálnia kell. Tehát megpróbálunk átlátható módon eljárni, és hozzájárulni ahhoz is, hogy az adott országokban termelődjön hozzáadott érték. És erre figyelemmel leszünk, amikor a módosítóinkat kidolgozunk. Köszönöm. Köszönöm szépen Francesca Kéla a zöldek részére. Mielőtt a jelentésre térnék, néhány kérdésem és megjegyzésem lenne Daud úrhoz. Elsősorban is azt mondta, hogy az OSD, OECD munkacsoport azt vizsgálta, hogy a beruházás hogyan szolgálhatja, hol, szolgálhatja a fejlesztést. Nos, hogy miként hajtjuk ezt végre, hogy hogyan fejlesztünk, hogy hogyan támogatják a beruházásokat, az valóban hozzájárulhat a fejlesztés elősegítéséhez. És az eszközök iránt érdeklődve kitérnek meg arra is, hogy említést tett a beruházások támogatásáról. A Lisszaboni szerződés erről nem beszél, hanem inkább a fejlesztés támogatására tér ki, nevezetesen, hogy minden a fejlesztési célok szolgálatában áll, és a szegénység leküzdése. Kérdés, hogy a PCI erre alkalmas-e, vagy hogy a PCD ellen hat vagy pedig a fejlesztés érdekében igyekszik felsorakoztatni az eszközeit, hiszen ez döntő kérdés, amikor olyan beruházásokról van szó, amelyeknek a célja éppenséggel a helyi fejlesztések támogatása hiszen erre vonatkozó kötelezettséget vállaltunk. A kérdések arra is kiterjeszthetők, hogy milyen típusú beruházásokat támogatnak, e, mi az, ami e, elsődlegességet élvez. Meg tudná-e osztani velünk ért éveket, hogy milyen típusú beruházások léteznek -e Afrikában, e, portfólió befektetések, szociális befektetések, illetve milyen típusú beruházásokat találunk elsősorban Afrikában ezt érdeklődéssel hallgatnám. És hogy mi a véleménye a minimál követelményekről az olyan beruházásokkal kapcsolatban, amelyek valóban a fejlesztést támogatják, és milyen intézkedéseket javasol ezen a területen. Ezek lennének a kérdéseim, és ami a jelentést illeti, osztjuk számos előadói megállapítást, illetve véleményt, hogy a kereskedelem és a beruházás nem szükségképpen jó a fejlesztés céljaira, nem okvetlenül szolgálja azt, és célszerű lenne ezt olyan irányba terelni, hogy valóban a helyi fejlesztések szolgálatába álljon. E, a kérdés az, hogy hogyan. Ez az alapvető kérdés, amelyre választ kell keresnünk, hogy milyen kereteket kell megteremtenünk evéget, és e, melyek a legfontosabb területek, ahol e, valóban a helyi és regionális kereskedelem támogatásával lehet a helyi fejlesztéseket szolgálni. Mi a méltányos kereskedelem fejlesztésének módja, hogyan járul ez hozzá a társadalmi felelősségvállaláshoz és aztán nagyon nagy mértékben egyetértünk azzal, hogy a kereskedelmi támogatásokat mm, sokkal célzottabban kell tudnunk folyósítani, és hogy ezek gyakorta nem érik el azt a célt, hogy egyenrangú partnerek tárgyalhassanak. A gazdasági erőfölény nehezen küszöbölhető ki, de a gazdasági partnerségi megállapodások területén mégis érvényesíteni kellene próbálnunk ezeket a célokat. Vannak olyan országok, amelyek kapcsolatban egyfajta zsarolással lépünk föl, alá kell ezt írnod, különben pedig elesel ettől és ettől az előnytől. Itt jobb lenne egyenlő feltételeket biztosítani, E, és egyenrangú felek közötti tárgyalásokat folytatni. Ugyancsak foglalkoznom kell azzal, hogy a e, kereskedelmi politikának támogatnia kell más nemzeti politikákat is, így például az agrárpolitikát e, és a fejlesztéspolitikát, miközben az elsődleges cél a szegénység leküzdése ezeken a területeken. Tehát semmi olyan intézkedést nem fogadhatunk el, amely ezzel ellentétes hatású, és az európai szakpolitikák figyelembe kell, hogy vegyék az agrárpolitikát, a halászati politikát, és más politikákat is, amikor a kereskedelemre koncentrálunk. Végezetül pedig az utolsó vita, vitatott kérdés az, hogy a közlemény nem elég önkritikus, egyáltalán nem önkritikus, nagy sikereket könyvel el, ilyenekről számol be, és az agrárpolitika, halászat, stb. említésre sem kerül, és az a tény, hogy az LDC-k megosztása az EU-val folytatott kereskedelembe nem szignifikáns. Na most milyen következtetéseket von le ebből a bizottság? Vajon ez a stratégia elősegítette-e a fejlesztést a e, helyszínen, illetve látunk-e esélyt arra, hogy ezt célzó eszközöket tudjunk kidolgozni? Én azt hiszem, hogy e, tulajdonképpen a e, szakpolitikák koherens alkalmazásának célja elsikkad, nem támogatja kellően a fejlesztést. Ezt kellene jobban kidomborítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Olagbe. Egre, egyetért? Köszönöm szépen. Pár alapvető megjegyzést engedjenek meg még, mert önmagában a jelentés, és azért kiemeli az egész kérdésnek a jelentőségét, illetve az egész dimenzióját. A deficitekre utaltak itt, és arra a kapcsolatra, amely a fejlesztési politika, a kereskedelmi politika és a beruházási politika között húzódik. És hát tulajdonképpen, mivel ugye az ördög a részletekben zajlik, itt is erről van szó. Ennek a jelentésnek a feldolgozásánál, kiegészítésénél, amikor majd módosítókat nyújtunk be, pontosan ezekre a részletekre kell figyelnünk. Múlt héten New Yorkban jártam, a részletes vitát folytattunk a helyettes főtitkárral, Eliassonnal, aki többek között a fejlesztési problematikáit is felel. És ő nagyon helyesen utalt egy tényre, amelyet szeretnék itt is elmondani, hogy igazából miről is kell elgondolkodni, amikor beruházási és fejlesztési politikáról van szó. Két és fél milliárd ember ezen a földön higiéniai szolgáltatásokhoz egyszerűen nem fér hozzá. Három ezer gyerek is áldozatul esik ennek. Azért szerettem volna ezt még egyszer elmondani, mert ez emeli ki igazából, hogy miről is van szó. Az előttem szólók éppen utaltak arra, hogy kérdezzük meg magunktól is, hogy a fejlesztést, a kereskedelmet, a, a támogatást miért is tartjuk olyan fontosnak? Tehát hogyan tudjuk nemzeti szinten olyan helyzetbe hozni a lakosságot, hogy ők valóban ezekre a területekre is tudjanak pénzt szállni, hogy ide ezekbe az ágazatokba tudjanak investálni. Tehát hol van a mi felelősségünk ebben? Úgyhogy az összes definíciót fejben tartva azért azt is próbáljuk megválaszolni, hogy eh, hogyan tudunk fair, méltányos nyitott együttműködést folytatni országokkal, amelyek déli országokkal, amelyekben nyilván az a cél, hogy megfelelő életminőséget biztosítsunk az ott éléknek. Hogyan tudjuk a vállalatokat úgy támogatni, akik a szolgáltatási szektorban tevékenykednek, vagy az igazgatásban, állami szektorban, oktatásra gondolok itt, egészségügyre, amelyeknek országként mások az értékei talán, és a gazdasági előrelépéseket is másként ítélik meg, mert egyszerűen más a mércéjük. És ezzel kapcsolatban lenne két kérdésem, amit szeretnék itt a jelentéstevő asszony felé is irányítanék, hiszen a jelentésben sok minden szerepel a pénzügyi támogatásról, a szolgáltatási ágazatban, ahol különböző fórumokat kellene felállítani. Itt is fel kell tennünk azt a kérdést, hogy milyen a kapcsolat az állami és a magánbefektetések aránya, a kiegészítő pénzügyi eszközök, amelyeket szükségesnek tartanak ahhoz, hogy a beruházások egyáltalán megvalósuljanak, és ezeket koordinálják, megint csak ezek milyen kapcsolatban állnak egymással, hiszen itt nagyon sokszor állami és magán szektorbeli pénzekről van szó. Tehát, hogy ez a tőke a két oldalról erősebben kerüljön mobilizálásra. És aztán az is kérdés, hogy egy például egy magán vállalat, egy állami szektorbeli szolgáltatást, mondjuk egészségügyi szolgáltatást hogyan tud támogatni. Éppen ez a kérdés, felvetés az, amely egy nagyon fontos kritérium abban, hogy állami és magán tőkének tudunk-e olyan szerepet szállni, amelyen reális növekedést és fejlődést tudunk elérni a fejlődő országokban. Nyilván ugye a saját követeléseinket tekintve is azért legyünk reálisak, hiszen az EU-n belül, a körülnézünk, azért a 27 tagállamnak a készsége azért korlátozott. Tehát nem mindenki gondolja úgy, hogy előre kéne lépnünk még pedig közösen. Tehát azért van egy szándék ebben a jelentésben, ami rendben van, de a tervezeten azért tovább kell gondolkodnunk, tovább kell dolgoznunk, hogy hatékonyabbá, realisztikusabbá és koherensebbé tegyük a megközelítést, és akkor a, mindenki segítsen magán, mert akkor jut előrébb, elvet talán egy kicsit vissza rébb tudjuk szorítani. Elnök, lesznek további eszmecserék még ezzel a témával kapcsolatban nem az utolsó a mai forduló. Most a bizottsághoz forduló. Kíván -e hozzászólni Denivares úr? Amennyiben kérik azt, akkor kérem röviden, mert egy kicsit szorít az idő. Köszönöm szépen, nagyon sok hozzászólás volt, de próbálok akkor gyors lenni. A munkadokumentumot ismerjük mi is, és tulajdonképpen üdvözöljük ezt. Nagyon sok konvergencia pont van, amelyel egyet tudunk érteni. De két dologra emlékeztetnék. Az egyik, ugye közös feladat van a két érintett igazgatóság között, amely, a, amelyek foglalkoznak a fejlesztési politikával. Minden, mindannyiunk számára fontos ez a terület. Ennek a közleménynek egyébként nem az volt a célja, hogy módosítsa a státuszkót, hanem hogy frissítse az ismereteket, a BRICS országok és más feltörekvő országok gazdaságának már egyszerűen nagyobb terepet kell szánnunk. És azt gondolom, hogy ez a dokumentumon is lecsapódik, és az új fejlesztési politikában is. Az a pár elem, amit szeretnék hangsúlyozni a munkadokumentum vonatkozásában a következő. egész fontos, hogy az Aid for Trade elv érvényesüljön, a fejlesztés elé ne gödítsünk új akadályokat, és azt gondolom, hogy a helyi szintű politikákat, a jó kormányzás és a felelősségvállalást erősítsük a fejlődő országokban. Gyakorlatilag azért ezek az országok azok, akiknek a kezében van a fejl- saját fejlődésük, és az Aid for Trade programmal próbáljuk segíteni ezeket az ott kialakuló politikai kezdeményezéseket. A kereskedelmi segélynyújtással kapcsolatban azt mondhatom, hogy a felelősségvállalás értelmében gyakorlatilag a fejlődő országok azok, amelyek a döntést meghozzák, nem mi vagyunk azok, akik diktálunk. Aztán a nagyobb koordináció kérdése az EU és a többi adományozó között. Mondtam már, hogy ez a közlemény, azt hiszem, hogy a PCD tekintetében egy nagyon jó példa, de hogy mennyire hatékonyak ezek a segélyek, hogyan tudunk koordinálni másokkal, ez túlmutat azért az Aid for Trade programon. Az OECD szerepe abszolút meghatározó, és ez is lecsapódik tulajdonképpen a munkadokumentumban, mint üzenet. A fejlesztési segélyekre tett hivatkozások, nos ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a közlemény nem akart öncélúan módosítani meglévő folyamatokat, gondoljanak csak az új GSP-re, sokkal átfogóbb a mostani politika, új elemek vannak benne, mint például a munkavédelmi előírások, a környezetvédelmi követelmények, és így tovább. Tehát itt azért sok minden történt már előrelépésként. Regionális kereskedelmi együttműködés. Hát ebben a tekintetben azt hiszem elég keményen fogalmazott munkadokumentum. Ha itt az előcsatlakozási alapokra gondolunk, akkor azt kell mondanom, hogy mi hogy szerintem nagyon konstruktívak voltunk, és a megközelítésünk igazából meghozza a gyümölcsét. Végezetül pedig Számos fellépést tudok felsorolni, ez egy listában szerepel is, egy külön dokumentumban. És ha megnézzük azt, hogy a, hogy a bizottság hogyan is nyújtja az 847 programon belül a támogatást, akkor számos terület le van fedve. Különböző kapacitás, növelés, infrastruktúrára utalnék itt is ide sorolható és, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a partnereink azok, akiknek a kezében a döntés van arról, hogy felhasználják -e ezeket a pénzeket az Aid for Trade programból, vagy sem. És hogy hogyan alkalmazzák majd a kereskedelem területén, az megint egy más lapra tartozik. Ennyit szerettem volna, köszönöm. Si infiniment, euh, par politesse, je vous donner une minute. Köszönöm szépen. Egy percet tudok adni Ennyi az, ami jut sajnos. Általában másfél percet adunk esetleg a plénumon, de hogyha egy rövid üzenetet szeretne elmondani. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek. Először is egy szám, amely rámutat arra, hogy nem tudunk minden problémát megoldani. Afrika mint egy 40 milliárdos segélyt kap évente a GDP egy millió 700 milliárd, ez több, mint India esetében, tehát világos, hogy más erőforrások sokkal fontosabbak a fejlődés szempontjából. A segélyek nyilvánvalóan a jövőben egyre inkább azt kell, hogy vizsgálják, hogy tudnak katalizálni bizonyos egyéb erőforrásokat a beruházásokra, a például innovatív finanszírozási eszközök kialakítása, megfelelő alapok létrehozása, púlok kialakítása, és segíteni a fejlődő országoknak, hogy erősítsék, fokozzák a politikai kapacitásokat, és azzal szeretném befejezni. Természetesen fennáll a fejlesztés és a beruházás közötti összefüggés de azért jelentős hozzájárulás állapítható meg, és eznek érdekében a közszolgálati kapacitást kell erősíteni, hogy megfelelő prioritásokat tudjanak meghatározni egy ország kapacitásának erősítése érdekében. Ki kell alakítani ebben az összefüggésben egy politikai keretet. És megfelelő ereket kell biztosítani ahhoz, hogy a üzleti viselkedés, üzleti magatartás is megfelelő módon előtérbe kerüljön, és ki kell választani a szükséges ágazatokat, a bányászat, a mezőgazdaság, és bátorítani kell a társadalmat odahaza, de a külföldi beruházásokat, hogy ezeken a területeken lépjenek fel. Köszönöm szépen az előadó kap egészen röviden. Mindenesetre köszönöm szépen a kollégáknak, az Európai Bizottságnak és Karim Dahúrnak szeretnék köszönetet mondani. Szájfi asszonynal közölni fogom, hogy viszonylag pozitívan szóltak hozzá a frakciók szintjén, és a kollégák hozzászólásait majd várja Köszönöm szépen, mondja az elnök. Hónap végéig van idő, és a napi rendünk utolsó délelőtti pontja következik. Ez egy komoly súlyú feladat, egy kereskedelmi megállapodás a téma az EU, Kolumbia és Peru között. Kötendő megállapodásáról van szó, két azonos módosítást terjesztettek elő ezekben az esetekben, hogy kezeljék ezt, ezeket a megállapodásokat. Természetesen a parlament pozícióját figyelembe kell vennünk, amelyet 2012. júliusában alakítottak Kikperút, Perut és Kolumbiát felszólították arra, hogy egy menetrendet alakítsanak ki a környezetvédelem, a szociális ügyek, az emberi jogok területén. Vagyis azt kell megvitatnunk, hogy ehhez hogy álljunk hozzá, megkaptuk a szükséges dokumentumokat, Rodriguez, Rodi Salazar úr is a körünkben van, a Peru nagykövete itt Brüsszelben. Mária Daviddal kezdjük, aki az előadó. Kérem, hogy röviden vezesse be az anyagot, hiszen a tolmácsoknak is vannak jogai. Ezért aztán 8 percet tudok, tudok majd adni a két képviselőnek, és akkor ebédszünet előtt akár még egy rövid vitára is sort keríthetünk. Köszönöm szépen, elnök úr! teljes joggal hívja fel a figyelmet arra, hogy ez egy nagy súlyú terület, ezért bízták rám a feladatot, és természetesen a testvéremről beszélek, hanem nem más dolgokról, most pedig angolul folytatom. A elmúlt évben fontos munkát végeztünk a kereskedelmi megállapodások esetében. Úgy tudom, hogy első alkalommal vizsgálunk itt a parlamenten belül bizonyos témákat, amelyeket két külön állam terjesztett elő. Egy öt hónappal ezelőtti kéréssel függ ez össze. Igyekszünk, de természetesen nem kívánunk olyan törvényeket kialakítani, amelyeket más országokra szabnánk, főleg, hogyha még mi sem teljesítjük, nem akarunk sznomnak mutatkozni, természetesen olyan országokkal szemben, amelyek önkéntesen úgy döntöttek, hogy önkéntesen a partnereink lesznek. Hmm. Kolumbia és Peru esetében is látnunk kell, hogy bizonyos fellépések mutatkoznak. A fő fel a célunk politikusként, hogy nap mint nap haladjunk, és a jövő generáció érdekében jobb világot alakítsunk Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak, Bernát Langénak, aki az előző állásfoglalást készítette a megalapodással kapcsolatban, és a jó szándék, a jó hiszeműség az, ami vezérelte a munkákat amit terveztünk végül is az beváltott, és ezt láthatjuk azon a dokumentumon, amit kaptunk másodszor, szeretnék köszönetet mondani a két országnak, illetve kormányaiknak, mivel amúgy is az jelen vannak a nagykövetek, a nagykövetség munkatársainak is köszönetet mondok, hiszen nagyon jól együttműködtünk, és arra kérem, hogy adják át köszönetemet az elődeiknek is a nagykövetek esetében. Most nézzük meg a dokumentumot. Emlékeztetni szeretnék arról, hogy szuverén demokratik országokról van szó, akik pozitívan viszonyultak egy európai parlamenti felszállításhoz, tehát a, az emberi jogok, a munkajogok, a környezetvédelem, illetőleg a civil társadalom általi ellenőrzés. Ez a négy pont, amire felhívtuk, kértük, hogy ezen az úton haladjanak tovább. A dokumentum, amelyet elküldtek a nagykövetségek, azt mutatják, hogy elkötelezettek emellett az országok, és igyekeznek megfelelő választ adni az európai parlament elvállásaihoz. És meg kell nézni, hogy hogyan alkotnak jogot a mindkét országban de természetesen van egy örökségük is, amelyből kiindulnak. Meggyőződésem, hogy egyes területek a jövőbeli generációk már nem fognak követni. És az utolsó záró megjegyzésem az, hogy a Egyesült Államok és Kolumbia közötti kereskedelmi megállapodás már hatályban van, és az Európai Parlament 2013-ban részt vesz egy konferencián, és egy írásos jelentést készítünk a drónok és az internok. Kedves kollégák, bizottság, ez az, abban bízom, hogy most őszinte támogatásokat kapjuk a szállásfoglalásunkhoz, és remélem, hogy a következő ülésünkön beszámolhatok a pozitív eredményről. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Salazar nagykövet úr Kolumbia nevében szól hozzá. És a menetrendről beszél. Gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni, hogy alkalmat ad, hogy szóban is tájékoztatást adjak arról, ami egy levélben található, melyet az Európai Parlament elnökéhez intéztünk október 26-án, ahol a kolumbiai kormány nevében kifejtettük gondolatainkat a június 13-án elfogadott politikai eh, döntésről. Felismerve hogy jelentős előrelépés történt az emberi jogok, a munkavállalói jogok területén országainkban, Kolumbiában és Peruban. Ugyanakkor rámutatva bizonyos aggályokra is, a még fennálló problémákkal kapcsolatban ezeken az országokon belül. Az állásfoglalást követően ahol javasolták, hogy az egyes országok kötelező menetrendet fogadjanak el az emberi jogok, a munkavállalói jogok és a fenntartható erőforrás gazdálkodás területén az EU-val fenntartott kétoldalú gazdasági kapcsolatok talaján. A kormány úgy határozott, Majona Véd és Belenger bogotai látogatása nyomán a parlament részéről, hogy magas szintű csapatot állít össze az interminiszteriális együttműködés területén az köztársasági elnök felügyelete alatt, hogy mindent egybegyűjtsön, amelyet Kolumbia az adott területeken intézkedésként meghozott, hogy a munkavállalói jogok, emberi jogok, illetve a környezeti jogok fokozott érvényesítése céljából járjon el. és közvetlenül a kereskedelmi megállapodáshoz kötődő kérdésekkel kapcsolatos is, kapcsolatban is ö, ö, ö, kialakítsa álláspontját. Ezeket összegeztük ö, október 26-án önökhöz intézett ö, levelünkben. Kolumbia ennek megfelelően kötelező cselekvési tervet állított össze, egyfajta menetrendként, amely ma már törvényerővel bír, és amely gazdasági és társadalmi fejlesztési stratégiát fogalmaz meg, prioritásokat tartalmaz a Formula Santos féle kormány 2010-től 2014-ig terjedő hivatali időszakára. Ez tehát olyan menetrend, amelyet a kongresszus jogalkotó testületünk elfogadott, kiterjedt vita nyomán. és ebbe különféle társadalmi szervek is bekapcsolódtak, ezekkel egyeztettünk, az etnikai csoportokat is bevontuk egyeztetéseinkbe, a konstit- az alkotmányban rögzített mandátumok tiszteletben tartásával, és nagy jelentőséget tulajdonítottunk a levélhez mellékelt összeállítás megalkotásának, ahol felsoroljuk a konkrét intézkedéseket, illetve a megoldásra váró kérdéseket az emberi jogok, illetve a kereskedelem területén, illetve az elmúlt évek során hozott intézkedéseket is összegezzük. 56 konkrét, világosan körülírt projektet tartalmaz ez az ambiciózus menetrend, amelyek világosan tanúsítják Kolumbia elkötelezettségét ezen a területen, és amelyek a köztársasági elnök hatáskörébe utalják az egyes intézkedések végrehajtásának felügyeletét, a különböző minisztériumok, illetve hatóságok részéről. Több mint száz konkrét intézkedést soroltunk fel, amelyek célja ezen kihívásokra való válaszadás, és 37 konkrét szempontot ismertettünk, ahol már elkönyvelhetünk bizonyos előrelépést. Ugyancsak csatoltunk egy olyan összeállítást, amely összegzi a Kolumbia által az eltelt három-négy hónapos időszak során elért eredményeket, ahol Kolumbia tartja dinamikus ritmusát, és keményen munkálkodik ezen problémák megoldásában. Az intézkedések magukban foglalják a három említett területet, szakpolitikákat, terveket az emberi jogok területén, az intézményi struktúrák átalakításának feladatait, a veszélyeztetett személyek védelmét, a társadalmi párbeszéd folytatását, a civil szervezetek bevonását a politikai kérdésekben, az emberi jogok fokozott érvényesítését, a nemzetközi dialógus elősegítését, különösképpen az EU-val, e, hiszen intézkedések továbbfejlesztésére, és 13 konkrét területet is megjelölünk, ahol a specifikus célokat szolgáló eredményeket tudunk már elkönyvelni. Ide tartozik a fenntartható fejlődés kérdései is. Csoportokba soroltuk az intézkedéseket, melyek közül az elsőbe a kolumbiai vezető szerep tartozik, ahol a az ország elkötelezettségét vázoljuk a fenntartható fejlődés szolgálatában, az erdőgazdálkodás területén, ez a második csoport, valamint a vízgazdálkodási intézkedések és sztenderdek érvényesítésének kérdését, ahol három konkrét területet jelöltünk meg, és ahol a e, természeti erőforrások fenntartható kiaknázása a cél. Ezen túlmenően a negyedik csoportba tartoznak a magángazdaság által önként végrehajtott intézkedések, amelyek a társadalmi párbeszédet erősítik, a feltartható fejlődést szolgálják. Nyolc ilyen intézkedést sorolunk fel és a fenntartható környezetgazdálkodás három projektje is szerepel, amelyet az EU-val karöltve kívánunk végrehajtani. Van egy fejezetünk, amely konkrét eredményeket sorol fel a környezetvédelem területén, ahol 15 ö, ö, területen számolhatunk be előbrelépésről. Ugyancsak összefoglaljuk a dialógus elősegítését célzó területeket, ezen túlmenően pedig a terveken átívelően az Európai Parlament elnökéhez intézett levelük levelünkön túl szeretném megá- említeni, hogy a kereskedelmi megállapodás sok ilyen projektre terjed ki. Vannak olyan záradékok, amelyek a rövidesen hatályba lépő kereskedelmi egyezmény eh, intézkedésen túlmenően eh, a kormány elkötelezettségét rögzítik a fenntartható fejlődés eh, támogatására, és megállapítják, hogy Kolumbia kidolgoz egyfajta módszertan ezen intézkedések végrehajtására és ellenőrzésére. Ebben a kereskedelemügyi minisztérium a kontaktuspont, amely kapcsolatot tart az ügyben érdekelt egyéb belföldi szervekkel és hatóságokkal, és a továbbiakban is együtt kívánunk működni az EU-ban, növelve az együttműködés volumenét és az elkötelezettségek bővítését, mindazokon a területeken, amelyek a kereskedelmi egyezménynek a polgári, illetve a munkajogi vonatkozásait is lefedi. Így tehát eh, a társadalom egészére kiterjedő eh, menetrendet dolgozunk ki, eh, párhuzamosan egyfajta nemzeti konzultációval, amely nézetünk szerint jól jelzi azt az elkötelezettséget, amelyet ezzel kapcsolatban vállalunk, és amelybe bevonjuk a munkaügyi bíróságokat is, amelyek ellenőrizni hivatottak a munkavállalói jogok érvényesülését. Ugyancsak az akadémikus világ, a tudós szervezetek, a kisebbségi csoportok szerephez jutnak, tehát a civil társadalom széles köreire kiterjedő együttműködésről van szó. És azzal fejezném be, elnök úr, hogy bejelentem, hogy jól lehet, ez nem alkotja részét az egyezmény keretében vállalt kötelezettségeinknek. Általában az emberi jogok érvényesítése alapvető cél a nemzetközi humanitárius jog talaján, Eh, ahol is figyeljük és folyamatosan nyomon követjük a Kolumbia által vállalt kötelezettségeket, és számítunk a civil társadalom aktív közreműködésére. Másodszorban a eh, civil társadalommal lefolytatott konzultációk nyomán, valamint a eh, szakszervezetek közreműködésével szeretnénk új igazságszolgáltatási rendszert megalkotni, amely messze menően kiterjeszti a figyelmét az itt felsorolt célokra. Itt számítunk az EU fokozott támogatására, és szeptember 19-én bizonyos mandátumokban is megegyeztünk, amelyek az EU-val folytatott kereskedelmi egyezmény előkészítése során egyfajta tárgyalási mandátumot jelentenek számunkra. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm szépen eh, Rivera Rodrigo úrnak. Peru eh, vonatkozásában eh, elnézést kérek, sokkal szigorúbban kell figyelembe vennünk a rendelkezésre álló rövid időt. Köszönöm szépen. Két kollega nincs itt. Az egyik őjük Luxemburgban van, úgyhogy én őt helyettesítem. Eredetileg ugye más időpontban találkoztunk volna, aztán már tettük át a találkozót. Június 13-án volt egy másik időponton kitűzve, de aztán az is egybeesett egy fontos tárgyalással, és aztán végül is ide tettük át. Elhangzott azonban júniusban Strasbourgban is, hogy elkötelezett az országunk a jogállamiság mellett, a sérülékeny társadalmi csoportok megvédése mellett és a környezetvédelme mellett, annak érdekében, hogy a megfelelő tapasztalatokkal javítsuk az országunk és az EU közötti kapcsolatokat. Nyilván nagyon lényeges az, az itt, hogy az érintett felek közötti kapcsolatot továbbfejleszünk, de számos olyan eszköz van, amelyel valóban a központi kapcsolatokat, a fenntartható fejlődés és a kereskedelem közötti kapcsolatot prioritásként kezeljük otthon. A fenntartható fejlődés Perúban most már nagyon-nagyon lényeges politika, meg, születtek a megfelelő politikai iránymutatások a célok elérése érdekében. Multi szektorális több ágazatot átfogó csoportok álltak fel, akik felvállalják a tevékenységet, és ezáltal a, az intézkedések végrehajtása tulajdonképpen meghozta a gyümölcsét, nem csak a környezetvédelemben, hanem többek között például a az emberi jogok védelmében is, amely nagyon sokszor ugye aggályokat gerjesztett itt az Európai Unión belül és a parlamentben is, ahogyan ezt meg is fogalmazták a megfigyeléseikben. A Nemzeti Fórum, amely 2002-ben indult, olyan politikákat fogalmazott meg, amely a kormány és a különböző politikai erők és a civil társadalom képviselői között zajlott fordulókon megfogalmazott fontos célok mentén rajzolódik ki. Nyilván a demokrácia irányába kívánunk minden tekintetben elmozdulni. Az emberi jogok tiszteletben tartása hogy az egyik legfontosabb pillére a perui politikának, mind a bel- és a külpolitikánk kontextusában is igyekszünk a legfontosabb politikai nemzetközi követelményeknek megfelelni az emberi jogok területén, és az interamerikai emberi jogi egyezményre is utalnék. Szeretném azt is kiemelni, hogy szeptemberben Peru csatlakozott a, az egyik nagyon fontos ENSZ egyezményhez, amely az országunkon belüli tematikus minisztériumok felügyelete alatt történik. Gondolok itt az emberi jogokra, illetve a az egyéb idevágó kezdeményezésekre, az áldozatokra, az 1980 és 2000, 2000-es évek közé eső időszakra utalnék. Aztán az őshonos népesség jogai jobban érvényesülnek most már az ILO megfelelő paragrafusainak értelmében. Nagyon fontos alapot teremtettünk most már az ősonos lakosságnak a védelmére, ahogyan ez az ENSZ vonatkozó egyezményeiben lefektetésre került. A munkajog tekintetében nagyon fontos jogalkotásra utalnék, a sokkal nagyobb befogadásra utalnék, illetve a munkajogok erősödésére, és természetesen az alapvető jogainkat is abba az irányba mutatnak, hogy a szakszervezeti jogok érvényesüljenek a kollektív tárgyalásokat is. Ide sorolnám a munka jogok területén kiemelném azt, hogy visszaszorítottuk a kényszermunkát, illetve a gyermekmunkát. Nagyon fontos alapelvek, tehát ezek, amelyek most már érvényesülnek a munkajogok területén. Aztán a vállalati felelősségvállalásokra vonatkozó tervünket 2015-ig kidolgoztuk, ezek most már jó munkajogokat és előírásokat, standardeket biztosítanak a munkavállalók számára, és összecsengenek az ILO előírásokkal. Nagyon sok a kihívás persze a kormány számára, hogy elfogadtassa az, hogy egyrészt a gazdasági fejlődés csak akkor lehető, lehetséges, hogyha az értékes természeti erőforrásainkat részben kiaknázzuk, úgy, hogy azért mindez fenntartható módon történjen. Mert a fenntartható gazdasági fejlődés az, ami a legfontosabb, mindazonáltal természetesen nem szem előtt évesztve a fejlődést. Ezt kell tehát összhangba hoznunk, mindenről beszélt augusztusban is elnökünk a vízgazdálkodás témájában. neki számára biztosítani kell a tiszta vizet, És aztán említenünk kell még a dialógusra a civil társadalom és az állam között, szociális befogadás, amely mellett elkötelezte magát a kormány. Peruban az intézményrendszer biztos lábakon áll, az állam és a civil társadalom megfelelő keretek között tud együttműködni. Nemzeti munkatanácsok álltak föl, emberi jogi tanács is létezik. Az ősonos lakosságra is kiterjednek most már ezek a jogok. Tehát a részvételi jogok tulajdonképpen most már mindenkire érvényesek. Amerikával és Kanadával is vannak olyan minisztériumon belüli alcsoportjánk, amelyek különösen a kereskedelmi aspektusokra koncentrálnak. És aztán természetesen vannak ö, olyan cikkek, amelyek ö, ezeket a kapcsolatokat kívánják még előrőbb vinni. Kézzelfogható eredményekre van tehát szükség a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység megszüntetésére és a milleniumi fejlesztési céloknak az elérése érdekében is úgy gondoljuk, hogy a a fejlesztés és a beruházás egy nagyon fontos eszköz. Az európai beruházások számára tulajdonképpen új lehetőségek nyílnak az országunkban, legyen szó itt megújuló energiaforrásokról és egyebekről. Szeretném azzal zárni, hogy köszönetet mondjak a kormányom nevében a támogatásért az Európai Parlamentnek, és annak elismerését, hogy elismerik az erőfeszítéseinket, miközben természetesen tiszteletben tartjuk és szem előtt tartjuk a nemzetközi kötelezettségvállalásainkat. A következő évekre meghatározott céljainkat is igyekszünk elérni, hiszen eddig is úgy gondolom, hogy jó úton járunk. Köszönöm szépen. Euh, euh, euh, Köszönöm szépen. Most pedig az árnyék előadó kap két percre szólt. Elnézést kérek, az időnk nagyon kevés. Nos, a képviselők következnek a tolmácsok. Némi hosszabbítást kérek. Most a két nagykövetnek, a két kormánynak szeretnék köszönetet mondani, hogy reagáltak, hogy válaszoltak az állásfoglalásunkra. Azt gondolom, hogy ez egy párbeszéd kezdete, amely a megváltozott erőviszonyokat az Európai Unión belül világosra teszi itt a Lisszaboni szerződés megszületése után az Európai Parlamentnek döntő jelentőségű hatáskörei vannak, ezért örülök, hogy a két kormány párbeszédbe lépett a az Európai Parlamenttel, de hát Kolumbia és Perunak a saját érdeke is ez, hogy a fejlődésüket erősítsék. Ezért örülök, hogy két dokumentum született, amely részletesen vizsgálja a munkavállalói jogokat, az emberi jogokat, a környezetvédelmi sztenderdeket, normákat, szabványokat. Azt gondolom, ezt alaposan elemezni kell még, de ez, ez elég jól bemutatja a tényleges helyzetet és a perspektívát a jövőre tekintve. Külön örülök annak, hogy egyfajta transzparencia is kialakult Természetesen vitatkozni lehet eh, intézkedésekről és szándékokról, de most itt van feketén-fehéren, hogy konkrét intézkedések és lépések történnek a jövőben. Főleg akkor, hogyha a kolumbiai kormány mm, bemutatta ezt a tervet, eh, az interneten is mindenki belenézhet a világon, és megnézheti, hogy a menetrendhez képest hol tartunk hogyan alakul a helyzet. És most az utolsó pontomra térek rá, meg kell állapodnunk abban, hogy a folyamatot a jövőben hogyan alakítjuk közösen. Itt a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban egy monitoring csoportot hozunk létre, vagy hoztunk létre, amely a jövőben is figyelemmel kíséri ezt a párbeszédet, abban bízva, hogy ezt a párbeszédet folytatni tudjuk. Köszönöm. Katrin Pirda. Köszönöm szépen. Elnézést kérek eh, Perútól, elsősorban Kolumbiára koncentrálok, még nem volt eh, időm arra, hogy elolvassam a perui anyagot. Természetesen egy csomó dolog történt, már sok munkát végeztek. Eh, Kolumbia nagy lépéseket tett, fáradoztak is, de egy kicsit elégedetlen vagyok. Itt megnézzük a menetrendünket, az úti tervünket, a hatályban lépésről beszélünk, és eredmény alapú célokat állapítunk meg, de igazából hiányoznak az eredmények. Ugye kerekasztal megszervezése, stb. De mi történik itt valójában? Mi történt itt, és igazából nem látom, nem, nem tudom, hogy nagy feladat ez, nagyon sok munkát kell még elvégezni, és hát még az elején járunk. Mit jelent ez a mi lesz, a több eh, per, több eh, keresetet indítanak, vagy vádat emelnek, stb. Tehát ezt meg kell nézni, és eh, a civil szerzetek nagy száma is. Hát az a helyzet, ők nem igaz, nem érzik úgy, hogy bevonják őket ebbe a munkába. És aztán nekik is vannak felvetéseik a dokumentumokban, itt a környezetvédelem kapcsán például, tehát itt a monitoringot folytatni kell. Például a kitermelés, szénkitermelés, hát itt is azért meglehetősen súlyos eredmények születtek. Úgy gondoltuk, hogy itt egy további monitoringra van szükség a környezeti hatások vizsgálata a bányászat esetén, és nincs időm, tehát gondolom nem az a, nem a megállapodásból adódik ez, de azért figyelni kell erre is. Kicsit elégedetlen vagyok a dokumentummal, de be kell látnom azt, hogy jobb, több eredmény, több bizonyítékot, több konkrét haladást szeretnék látni, akkor jobban érezném magam. Köszönöm. Köszönöm, Franciszka Kella. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani és nyugtázni az elhangzottakat. Kolumbia pontosan tudja, hogy mi történt az utóbbi három év során, azonban csak nyáron fejeztük ki azt a kívánságunkat, hogy egyfajta menetrendet állítsanak össze a tekintetben, hogy mi is fog történni a jövőben, igen konkrétan. Tehát a múltba tekintés valóban segítségünkre lehet, ám a fő kérdés mégis az volt, hogy mi fog történni a jövőben. Itt olyan kérdésekre gondolok, hogy nemzetközi küldöttségek fogadása, a nemzetközi egyezmények betartása, stb. a múltban. Ezek nagyon szép dolgok, de nem valami nagy teljesítmény, hanem normális eset tehát ebből nem sokat fogunk tudni levonni. Inkább az érdekelne bennünket, hogy mit tesznek a jövőben, mi a menetrend. A Peru vonatkozásában elmondták, hogy az általános panoráma, az intézményi háttér, a politikák, a célok, ez nem jelent egyfajta intézkedési tervet, egy menetrendet, amelyet kértünk. Tehát ez volna a kérdés, hogy miért nem ilyet hallunk. Másfelől Lange asszonyal egyetért egyetértek, hogy gondosan kell elemezni ezeket a e, beszámolókat. Most erre persze nincs időnk, e, mielőtt ezzel kapcsolatban e, szavaznánk délután, és amikor meghallgatjuk az egyeztetéseket a szakszervezetekkel, azokkal, akiket a szakpolitikák változtatása érint, nos nem tudom, hogy lesz -e erre idő a délután folyamán. De a kérdés az, hogy október 27-én erre ki tudunk-e térni? Nos, aligha. Tehát itt célszerű lenne hallani mindenkinek a véleményét, tehát a másik felet is meg kell hallgatni, nem csupán a kormány erre vonatkozó beszámolóját, ahhoz, hogy tiszta képet nyerjünk a kialakult helyzetről, valamint érdekelne, hogy mi a menetrend a jövőre vonatkozólag. Köszönöm. Elnök, köszönöm. november 26-27-én sorra kerülő szavazásig van még lehetőségünk ha már vett lange óhajtja, akkor tudunk egy megfigyelő csoport ülést szervezni, ahol záró vitát tarthatunk. Ma erre nem igen lesz időnk, de ott megvizsgálhatnánk a két ország által benyújtott dokumentumokat részleteiben is. De ez önöktől függ, erre van lehetőség. Köszönöm. Mi támogatjuk ezt a javaslatot, hogy a 27-ig hátralévő időt kihasználva így járjunk el, és szeretném excellenciás uraimnak megköszönni, hogy eljöttek, és egyfajta első bepillantást engedtek, választ adva az Európai Parlament által feltett kérdésekre. Ugyancsak elmondanám, hogy két és fél év múlt már el, amikor nem tudjuk eldönteni, hogy a pohár félig tele van-e, vagy félig üres még mindig nem vagyok meggyőződve arról, hogy félig tele van, ahogy a dokumentumokat átolvasom, hiszen úgy értelmezem, hogy a menetrendnek azt kell demonstrálnia, hogy milyen konkrét intézkedéseket hoznak, milyen cselekvéseket hajtanak végre a kialakult helyzet javítására, megváltoztatására és önök az írásbeli dokumentumban arról számoltak be, hogy a helyzet javult, ám vannak még leküzdendő problémák. Ez persze normális, hiszen minden átalakulóban lévő országot jellemez ez a helyzet, amilyenek önök is, de nagyon világosan és átláthatóan azt kell tudniuk leírni, hogy mit tehet az Európai Parlament, hogyan segíthet a kialakult helyzet és problémák leküzdésében. Tehát a dokumentumot alaposabban kell tudnunk vizsgálni, ezt a munkaanyagot vagy menetrendet, hogy konkrétan tudjunk állást foglalni és még a 7-es, 8-as, 9-es pontban foglalt konkrét kötelezettségvállalás, hogy olyan struktúrák alakuljanak ki, amelyek alkalmasak az emberi jogi helyzet javítására, összehasonlítva a múltal. És hogyha ezt a két dokumentumot összehasonlítjuk, nem az USA-kolumbiai dokumentumot, amely olyan módon van kialakítva, hogy ezek a struktúrák csak olyan megjelenjenek benne, hiszen ott visszapillantás is szerepel az eltelt időszakra, hanem egyfajta jövőre koncentrálva próbáljuk kialakítani, hogy a jelenlegi globális világban milyen konkrét feladatok válnak megoldásra, mit várnak az önök országai, mit követelnek, mit segítenek, és hogyan tudunk olyan keretet kialakítani, amelyben a konkrét helyzet javítható. Tehát egyfajta konkrét cselekvési tervre van szükség, hogy ahhoz tevőlegesen hozzájárulhassunk. Köszönöm. Tehát világosan hangzott el, hogy a 26-27-i ülést megelőzően kerüljön sor egy további alkalomra, amikor áttekinthetjük, és talán Kolumbia és Peru képviselőit is megkérjük, hogy vegyenek részt és ismertessék nézeteiket. Persze, ez azonban a naptárunktól függ, de emlékeztetnék, hogy az Intában volt egy meghallgatás, számos meghallgatás, amelyet a különféle csoportok szerveztek, és a DROA is tartott egy ülést múlt héten Strasbourgban, ugyancsak volt látogatásunk a szakszervezet képviselői részéről, és persze mindig érdemes vitatni kérdés, megvitatni kérdéseket, és hogyha feltételezzük, hogy a 26 27 ei határidőt nem változtatjuk meg, és van a monitor csoport, amely ugyancsak megszavazhatja, hogy sorra kerüljön egy ilyen soron kívüli ülés, de azt hiszem, hogy ezt most pillanatnyilag nehezen fogjuk tudni e, eldönteni, és azt hiszem, ezek a meghallgatások a szavazás kimenetelét nem fogják érdemben befolyásolni. Oké, okay. ezt szól az elnök. Köszönöm mindenkinek, köszönöm az e, közreműködéset, köszönet a tolmácsolásért. Robert Stadis lesz az elnök a délutáni ülésen. Jó étvágyat kívánok!